Okay, so good afternoon, everybody. I hope that you had a nice lunch, and I wish all the petitioners very welcome to this afternoon session. Uh, Elkezdjük az ülésünket. A tolmácsok beszeretnék jelenteni, hogy uh, munkaügyi viszony vitában vannak uh, az adminisztrációval, és ezért nem tudják folytatni csak 1835 ig a tolmácsolást. Folytatja az elnök. Mi történt a kondor, koordinátorok ülésén? Elfogadtuk a júniusi menetrendet és a júliusi menetrendet is. So talked about the request for later agendas. Egy szóval egyeztettünk az elkövetkező napi rendekről. Ezen kívül még hozzáfűztünk néhány petíciót a júliusi napirendhez, a 0479-et, 06116-os, 0746-os és a 0181 018-ast a szeptemberi napirendünkhöz, ezen kívül az 1-2-4-7-est az októberi napirendünkhöz fűztük hozzá, és sürgőségi eljárás érvényes a 0419-re. Ez vonatkozik, tehát a 0,379-et nem hagytunk jóvá sürgősségi eljárással. Tehát a koordinátorok úgy döntöttek, hogy nem fogunk véleményt alakítani ki a többéves pénzügyi keretről, sem a joga és értékekről, és az Európai Unió jövőjéhez sem fűzünk hozzá véleményt. Ezen túl a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az ombudsman állásáról szóló jelentést a zöldekhez delegálják, és hogy a holnapi ülésünkön tárgyaljuk ezt meg. Az összes kétségbe vont ajánlás esetében döntöttünk, hogy lezárjuk a 1393-at és a az 1795-öst, és ezen kívül nyitva hagyjuk a 2291-est. A tényfeltáró látogatás tekintetében úgy döntöttünk, hogy Donja Anna, itt látogatás hat tagunk megy, és a Csáki Pál alelnökünk a néppárt részéről vezeti majd a delegáció összetételéről való vitát júliusra halasztottuk, és a koordinátorok pedig nem módosították a tényfeltáró látogatás iránymutatóinak újra megtárgyalását. Ezt a következő mandátumra halasztottuk. A koordinátorok ezen kívül úgy döntöttek, hogy elfogadnak egy szóbeli kérdést a német Jugendamtról, és hogy döntöttek, hogy nem nyitják ki a 0775-ös és a 0702-est. Úgy döntöttek, hogy az összes nyílt petíciót a peszticidek tekintetében a PEST bizottsághoz utalják át, hogy eh, foglalkozzanak velük. A német eh, szövetségi petíciós bizottság konferenciát szervez, de úgy döntöttünk, hogy nem küldünk senkit hogy képviselje minket. A koordinátorok ezen kívül tudomásul vették az összes többi témát, amelyet információs céllal küldtünk ki. Ez pedig a koordinátorok ülésének a tartalma volt, és most a 19-es pont következik, a 98-as petíció, az olasz fogyatékossággal élők ügyében azonnal kezdeném de még Csírió úrra várunk. Azt mondta, hogy jelen lesz, de nem várok. És szerintem kezdjünk egy másikkal. Maria Simona Bellini kap szót, és őt hallgatjuk most meg. Tehát átadom a szót 5 percre. Grazie mille. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, amelyet ezen ügynek is ránk fordítanak. Röviden felvázolom, hogy mi történt az elmúlt évben azóta, hogy legutóbb találkoztunk. De ugyanakkor pontosítani szeretném, hogy a mi kérésünk arra vonatkozólag, hogy a családtámogatók ö, szociális elismerést kapjanak. 25 éve zajlik, 25 éve várunk erre, hogy ezt elismerjék és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a szakbizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert valaminek történnie kell. Végezetül sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy bár továbbra sem szab- szabályozták ezt a kérdést, de a családban segítséget nyújtók osztálya az, amely a legrövidebb várható élettartalma rendelkezik a nyugati államokban. Az, a, az volna fontos, hogy méltósághoz, méltóság teljes életet biztosítsunk a szeretteinknek, de ugyanakkor ettől ne kelljen lemondani a saját alapvető emberi jogainkról, és hogyha azáltal, hogy 0-24-ben Mm, a saját élethez való jog hiányával segítünk a családtagjainknak, rokonainknak, akkor legalább az állam valamilyen támogatást adjon. Tehát voltak éppen emberi jogokat követelünk magunknak, a munkához való jog, a pihenéshez való jog, a szociális viszonyokhoz való jog, a személyes kapcsolatokhoz való jogot követeljük magunknak, és elsősorban az egészséghez való jogot, hiszen azáltal, hogy másokat ápolunk, voltak éppen felőr töröljük a saját egészségünket. A kormányaink, az idáig egymást követő kormányok nem ismerik el a valós helyzetünket, nem adnak erre megfelelő választ az olasz intézmények és az olasz állam különböző alibikre hivatkozva mondván, hogy nem áll rendelkezésre költségvetési forrás, nem nézett szembe ezzel a kihívással, és ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy a nekünk nyújtott szociális ellátás milyen kis költséggel járna, összevetve azokkal a költségekkel, amelyeket a szociális ellátórendszer számára mi betegségünk, korai halálunk okoz, látjuk, hogy ez az érv nem állja meg a helyét, és a közösség, a társadalom sokkal kisebb költségeket kellene viseljen, mint így. Az Európai Unió minden más országában, ezt már háromszor elmondtuk, jogszabályt hoztak, amely <clears throat> beágaz, beágyazza az otthoni gondozókat a szociális ellátórendszerbe. Olaszország késedelmes, nem hajlandó jogszabályt hozni, egyszerűen azért, mert látják, hogy mindig újra van valaki, aki a családon belüli ellátást, a rászorulók, az öregek ellátását biztosítja, lemondva így a saját voltak éppen emberi jogáról. Éppen ezért most már itt az ideje annak, hogy most már ne csak szép szavakat mondjunk arról, hogy egyenjogosítani kell férfiakat és nőket, hanem konkrét lépéseket tegyünk, amelyek valóban elérik azt, hogy magunk mögött tudhassuk ezt a súlyos válságot, a válság korszakát, amely leginkább az olasz lakosság leggyengébb, legsérülékenyebb részét él, éri, érintette nagy az elkeseredés és nagy a harag. Oroszországban is, a külföldön pedig döbbenten nézik, hogy éppen a családi gondozók számára semmilyen fajta társadalom biztosítási rendszer nincsen. Kérjük tehát, hogy tartsak nyitva ezt a petíciót, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy az új olasz kormány, amely újonnan, új összetételben állt össze, valóban elismerje azt, hogy mi munkát végzünk, és ezért minimális szociális, egészségügyi, nyugdíj, ellátást kapjunk olyan munkáért, amelyet még egyszer mondom, a rászoruló családtagok számára végzünk, voltak éppen az állami ellátórendszer helyett. Eljut az a pillanat, hogy azt mondjuk, ebből elég volt, azt mondjuk olaszul basta és a fogyatékkal élők, és ez is egy nagyon fontos kérdés, a fogyatékossággal élők támogatáit elismerjük támogatóként. Egy sor társadalmi funkciót látunk el, és éppen ezért meg kell jelennünk az olasz állampolgárok horizontján, és az olasz állam és az ellátási rendszerek horizontján. egy olyan a fogyatékossággal élőkről szóló törvény joggal a fogyatékossággal élők helyzetét szabályozza. De hát mi nem fogyatékossággal élők vagyunk, hanem az őket támogatók vagyunk. Mi egy olyan törvényt akarunk, amely a mi munkánkat elismeri, az emberi méltóságunk, a szakmai méltóságunk, és azt követeli, hogy egy külön jogszabályban foglalkozzanak velünk, biztosítva mindazokat a polgári alapjogokat, amelyekkel mindenki rendelkezik. Összességében tehát. Azért van egy kis újdonság, mégpedig 2017 végére sikerült a család támogató munkáját jogilag elismerni, 70 millió eurós alapot biztosítottak, de még nincsen végrehajtó jogszabály vagy törvény, amely e pénz elköltését szabályozna. Éppen ezért nem tudjuk, hogy mit tervez a kormány. Vannak, akik 10-15 30-40 éve végzik ezt a munkát, és éppen ezért alapvetően szükség van arra, hogy elismerjék a munkánkat, és nem, ne azt mondják, hogy mindenki saját kényekedve szerint segít a családtagjának, hanem elismerjék, hogy ez egy társadalmilag és köz, közfontosságú munka, ehhez pedig eh, fontos, hogy az elismeréshez fontos egyrészt, hogy az olasz kormány megtegye lépéseket, másrészt, hogy önök nyitva tartsák ezt a petíciót. Igen, igen. Teljes mértékben tisztességes és jogos követelése vannak. Úgy gondoltam, hogy a 19-essel és a 20-assal együtt foglalkozunk, és meghallgatjuk a bizottság képviselőjét a 20-as esetében, ami a 1147-es petíciót tartalmazza, és nagyjából ugyanazokról az egészségi és szociális ellátásokról van szó. Olyanok számára, akik eltartottak, betegek, idősek, tanulási nehézségekkel küzdők például a petíció benyújtója nincs itt, Csírió úr képviseli, akkor ismét átadom 5 percre a szót. Grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban megkértek arra, hogy képviseljem a panaszost. Ez a petíció egy alapítványtól származik, amely Torinóban van bejegyezve, én is Torinóból jövök, ezért vállaltam ezt a feladatot. Voltak éppen a, nem tudott eljönni a petícióban nyújtója. Joggal mondta elnök asszony, hogy hasonló ügyről van szó, mint az előző petícióban, amelyet az előbb mutattak be, és úgy gondolom, hogy egy alapvető szempontot ki kell emelni. Egyrészt az a kérdés fogalmazódik itt meg, hogy a krónikus betegségben, Alzheimerben vagy más összehasonlítható betegségben szenvedők, vagy pedig fogyatékkal élők <clears throat> rendelkezzenek azzal a joggal, hogy a támogatást kapjanak a nemzeti ellátási rendszertől, de Olaszországban ez nem történik meg különböző régiók másként szabályozzák az egészségügyi ellátást, éppen ezért az egyes régiókban más-más eh, formát ölt az egészségügyi ellátás. Azért volna tehát fontos, hogy elismerjék ezt a személyhez szabott jogot, mert erre hivatkozva lehetne élni, lehetne biztosítani a gondozóknak is az általuk igényelt jogokat. A kormány arra hivatkozik, hogy korlátozott költségvetési eszközökkel rendelkezik, de a petens arra utal, hogy egy önellátásra képtelen személy személyiségű jogait sérti, hogyha megvonják az ellátáshoz való jogot tőle, ez egy magasabb érv, mint a költségvetési érv. Ráadásul, hogyha egy családtagot kvázi informális módon nem egy orvos, hanem a családtag ápol, de ennek a hozzáadott értéke az, hogy a beteg ember nagyra értékeli, hogy egy rokona, egy ismerőse látja el, hiszen nem élheti a saját életét, korlátozott lehetőségei vannak, és száz százalékkal jobban ismeri a rokon, az ismerős az ő igényeit, mint az akármilyen profi módon kiképzett ellátó személy. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a páciens, a beteg, a fogyatékkal élő családba maradjon. Azonban azok a személyek, akik a családtagjaikat ápolják, éppen ezért nem csak morális elismerésre szorulnak, hanem igazi szociális társadalombiztosítási eljárás, eh, ellátásra is szorulnak, hiszen voltak éppen ők a közösség érdekét szolgálják az ellátás meghozatalával. Ez itt az alapvető szempont. Sok tagállamban ezt felismerve szabályozták az otthoni ellátást végzők társadalombiztosítását, Olaszországban nem. Mindenfajta pártból jöttek már a kormányzati politikusok, de nem tettek még semmit. Az új kormány azt ígéri, hogy új lépéseket tesz. Valóban lép, van egy törvény, amely végre valahára elismeri a lehetőségét az otthoni ápolásnak, ráadásul pénzt is elkülönített az ő javadalmazásukra, illetve szociális biztosításokra, de hiányzik a konkrét végrehajtás. Nem tudjuk, hogyan lehet ezen alapokat felhasználni. Ezen felül pedig a 2017. januárjában a miniszterelnök egy lejegyzésben az informális otthoni ápolás elismeréséről szól, tehát nem csak az ápoló vagy az orvos nyújthat formális ápolást, hanem az informális ápolás is létezik, most már jogi formában is. Ez a miniszterelnöki rendelet következtében ez egy jelentős lépel, lehet, hogy ez felgyorsítja azt a folyamatot, amelyel ezt a problémát kezelni lehet. Személyükben, de morálisan és szakmailag is el kell ismerni ezeken, ezen emberek munkáját, akik a rokonukat, kedvesüket, szerettüket ápolják, és az életüket áldozzák fel erre. Köszönjük, Szkíri úr! Köszönöm szépen, Csírió képviselő, akkor most a bizottság képviselőjének adom át az ott Erikson Naita asszonynak, és szeretném megkérni, hogy mind a két petícióra válaszoljon, amelyet most hallottunk, ez pedig eh, azt jelenti, hogy öné a szó. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok eh, mindenkinek, a kérelmezőknek és a szakbizottság tagjainak. Azzal kell kezdenem, hogy emlékeztetek arra, hogy az egészségügyi és szociális ellátási rendszerek a bizottság hatáskörén kívül esnek, tehát közvetlenül nincsen befolyásunk ezekre a területekre, hiszen ezek tagállami kompetenciák. Ezután szeretném elmondani, hogy mennyire fontos a család segítő szolgáltatások nyújtása, és természetesen értjük és támogatjuk mindenki jogát, hogy megengedhető egészségügyi ellátást nyújtson. Ezt, ha jól értem, az elmúlt évben eh, hirdették ki, és az összes európai intézmény és tagállam is elismerte azt a jogot, hogy a szociális ellátás és a családsegítés eh, támogatandó. Ezeket a dolgokat nem tudjuk harmonizálni, tehát nem lehet itt rendeletekkel kormányozni, de koordinálhatunk az úgynevezett eh, szociális koordinációs módszerrel. Amennyiben a tagállamoknak az a célkitűzése, hogy tiszteletben tartsa a hosszú távú gondozást, a jó minőségű szociális gondozást, és eh, Számos peer review született a jó gyakorlatokról, át lehet tekintenünk egymás jó gyakorlatát, és ezen kívül tanulmányokat is folytatunk itt különféle területekről, hogy hogy lehet jobb gondozást nyújtani, hogyan lehet jobban elismertetni a gondozást. Az OECD-vel is együttműködünk ezen a téren, hogy egy megfelelő módszertant kidolgozzunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan eh, mérjük például a hosszú távú gondozás költségeit. És aztán itt van az európai szemeszter, amelynek során a tagállamok megkapják az ország specifikus jelentéseket különféle témakörökben. A hosszú távú gondoskodás tekintetében még nem volt olyan sok ajánlás. Ennek az oka pedig az, hogy hiányoznak az adatok és itt mindenképpen összehasonlítható adatokra van szükségünk a tagállamokon belül. Ez mindenképpen foghi a rendszerben. És csak is akkor tudjuk a fáradozásokat összehangolni, amennyiben vannak anyagaink, amennyiben vannak információink. A bizottság egy új kezdeményezést is, tehát a Család élet és a munka összehangolásáról, és azt javasoljuk, hogy a gondoskodás valahogy összehangoljuk, tehát hogy egy öt napos határidőt engedjünk, egy ilyen méltányossági öt napot kaphassanak a dolgozók, de még nincsen konkrét eredmény, de mindenképpen megpróbálunk úgynevezett soft intézkedéseket tenni, tehát ide tartozik a jó gyakorlatok össze hangolása, de itt nem léphetünk közbe, hiszen ez tagállami kompetenciát. Igen, ezzel teljes mértékben tisztában vagyunk, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy nem utassunk rá hogy az olasz állam elkötelezte magát, és hogy van egy függőben lévő jogszabály, amelyel az új parlament foglalkozik majd. Ez a családon belüli gondozásról szól. Kandiáni szenátor nyújtja be a szenátusnak, nyújtotta be a szenátusnak március 23-án. Reméljük, hogy valami elmozdulást tapasztalunk majd ezen a területen de már 2015-ben is téma volt ez, és 2017-ben is. És ezek az úgynevezett soft hatalmak, amelyek a kezünkben vannak. Mi is egy soft hatalommal rendelkező szakbizottság vagyunk, hiszen semmit nem tudunk rákényszeríteni a tagállamokra, viszont egy kis nyomást gyakorolhatunk rájuk, és ezt szeretnénk tenni. A bizottságnak is van egy fantasztikus stratégiája a fogyatékossággal élők tekintetében ebben nincsen semmi jogalkodási kötelezettség, és ahogy Aite asszony is kifejezte, a legjobb gyakorlatok megosztása is a soft power tartozik, a soft eszközökhöz tartozik, és nagyon fontos az, hogy ezen problémákra is felhívjuk a figyelmet. Minden lehetőségünkre álló eszközt fel kell használnunk, hogy a megfelelő irányba mozduljunk el. Azért vagyunk itt, hogy együttműködjünk. És most pedig szeretném megnyitni a vitát, és a kollégákat is. Megkérem, hogy szóljanak hozzá. Évi asszony. Grazie molto, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy itt vannak ma ahogyan emlékeztetett rá, nem először történik meg, hogy eh, felhívják a figyelmet erre a kérdésre, és többször magunk is foglalkozhattunk ezzel a témával. 25 éve küzdenek ezek az emberek, és küzd a mi szakbizottságunk is annak érdekében, hogy a család segítőket elismerjük a társadalomban. Ma pedig azt mondhatom a petícióról, hogy láttuk a hosszú éva, évek alatt, már az Európai Parlament is az elmúlt négy évben többször napi rendjére tűzhette ezt a témát, anélkül, hogy sikerült volna véglegesen megnyugtatóan lezárni, és az olasz kormány sem tett semmit annak érdekében, hogy a családon belüli segítők társadalmi helyzetét rendezze. Persze. Létezik ez az ajánlás európai szinten, az egészségügyi ellátások tekintetében, de ugyanakkor létezik az ENSZ egyezménye és más nemzetközi egyezmények, amelyekre az európai dokumentok is hivat, hivatkoznak. és ezek az egyezmények kihangsúlyozzák, hogy a fogyatékossággal élő emberek gondozása sokkal hatékonyabb, és egyben a társadalom számára sokkal olcsóbb, hogy a családon belül történik. Ennek fényében meghökkentő ez a helyzet, hogy Olaszországban továbbra sem támogatják a családon belüli támogatókat. Nem így van ez minden tagállamban. Például Olaszországban egy új kormány van, most kezd el a munkát, és ez az új kormány a fogyatékossággal élőkkel foglalkozó új minisztériumot is felállított, és a kormány célja az, hogy rendkívüli figyelmet fordít majd a fogyatékossággal élők helyzetére, és persze ilyen módon azokra az emberekre is, akik a családon belül ápolják a fogyatékossággal élőket. Azt hiszem tehát, hogy kijelenthetem, Vedremo delle risposte più concrete da parte del, dell'Italia. Hogy a jövőben konkrét válaszok várhatók az olasz kormánytól, a 2017-es törvény azt hiszem, hogy konkrét végrehajtási intézkedésekkel lesz ellátva, és ilyen módon végre valahára talán választ kapunk eh, erre a hosszú ideje szorító kérdésre. De persze a petíciót tartsuk nyitva, nem lehet ezt lezárni, ezt a kérdést, hiszen politikai kötelezettségünk, hogy az Európai Parlament részéről nyomon kövessük eh, a fogyatékossággal élők emberi jogainak érvényesülését az egyes családokban, és ilyen módon az ápolást végzők emberi jogait is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Máson nem, mások nem kérnek szót, akkor csak megismétlem még egyszer, hogy az új parlament kötelezettséget vállalt, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a családi gondozókról szóló törvénytervezetet Kandiáni szenátor benyújtotta a szenátusnak az idén márciusban. És úgy gondolom, hogy a mi dolgunk pedig az, hogy hallgassuk meg ismét a petíció benyújtóját, vegyük figyelembe, hogy mit mondott a bizottság, és hogy a kollégák mire mutattak rá. Hiszen ez tényleg egy olyan téma, melynek révén azt gondolom, hogy ez a szakbizottság is része lehet a végső megoldásnak. Tehát Bellini mondja, öné kettő percre a szó. Grazie mille. Köszönöm szépen. Csupán annyit szeret, egy dolgot szeretnék pontosítani, amelyről Evi asszony is beszélt. Mégpedig, hogy az önök szakbizottsága milyen hatáskörre rendelkezik. Mi nagyon fontosnak tartjuk a családon belüli segítők emberi jogát. Ezt hangsúlyozzuk ki, ez az az alapelve, amely mellett az érveinket felsorokoztatjuk. Tehát nagyon fontos, hogy a családon belüli segítsége, nyújtás tevékenységét elismerjék, és ilyen módon olyan 17 év elteltével végezetül ö, megfelelő társadalmi pozíciót kapjanak. Nagy bizalommal tekintünk az új kormány tevékenysége elébe, de ez nem azt jelenti, hogy hátradőlnénk, nem utolsó sorban azért is, mert a Kandiáni szenátor által benyújtott törvény szövege nem hozzáférhető. Senki nem tudja, hogy miről szól ez a törvény, nem tudjuk, hogy mit tartalmaz. Az a fontos, hogyha elfogadják a törvényt, akkor mm, való támogatást kapjunk, mert ez a 60 millió, ez neve, nevetséges összeg, ez nem sok, sokra jutunk ezzel. Tehát éppen ezért fontos, hogy megerősítsük ezt az alapot, és igazi, valós támogatást kínáljunk a nyugdíj, a társadalombiztonsági eljárás, az egészségbiztosítási rendszerhez való hozzáférés tekintetében, és így valós és konkrét válaszokat adjanak, ne csak festett malaszt legyen, vagy írott malaszt legyen, hanem konkrét lépéseket tegyen végre az olasz kormány. We are for Hogyha belegondolunk ezekbe az intézkedésekbe, amelyek megváltoztatták a valóságot több ezer személy számára Olaszországban, akik fogyatékossággal élnek, és ezek a családtagjék számára is megváltoztatták a realitást. Nem papírok érdekelnek, hanem az érdekel, hogy az emberek napi élete könnyebb lesz. Ez az egész dolog lényege. Most akkor szeretnék visszatérni erre a két petícióra. Ugyanúgy bánunk mind a két petícióval, természetesen nyitva hagyjuk őket. És azt javaslom, hogy írunk egy levelet közvetlenül az új olasz családügyi miniszternek, Lorenzo Fontánának hívják, a Léga tagja. Korábban az Európai Parlament tagja volt. van áll, hogy személyesen megkérem, és személyesen teszem felelőssé azért, hogy válaszoljon ennek a háznak, ennek a szakbizottságnak, abban a tekintetben, hogy hogyan szeretnének a dologgal foglalkozni. A választól függően természetesen a szenátus előtt lévő törvénytervezettel egyetemben. Szeretnék arra is rámutatni, hogy nem gyönyörű papírokat szeretünk látni, szeretnénk látni, hanem igazából egy pozitív továbblépést, fejlődést a családi gondozók érdekében. Ezt megtehetem. Én a bizottsághoz is fordulok, és elmondom, hogy köszönöm szépen még egyszer, hogy elmondták, hogy jogilag nincs lehetőségünk lépni. De igenis vannak soft eszközök a kezünkben, a soft power a kezünkben van, hogy megosszuk a legjobb gyakorlatot. Tehát én a saját soft hatalmammal élni szeretnék, és nagyon őszinte választ kérek, hogy hogyan tudunk megoldást találni a helyzetükre. Ez az, amit megtehetek. Eleonórának pedig elmondom, hogy kormányon vagytok, bármit megtehettek, nyomd a kormányodat. Igen, és gyakorolj nyomást a kormányodra. Köszönöm szépen, hogy ezt megteszed, és most Köszönöm szépen a kérelmezőknek, akik idejöttek. Mindenkinek nagyon kellemes hazautat kívánok a gyönyörű Olaszországba. Próbálják még egy kicsit kielvezni ezt a nem annyira gyönyörű Brüsszelt. További kellemes tartózkodás és jó utat kívánok. Most pedig térjünk át a következő petícióra. Ez pedig a 857-es tartalma pedig a mozgáskorlátozó személyek által Romániában tapasztalt nehézségekről. Átadom Romina Afrasáni asszonyhoz. Örülök, hogy ismét látom. Most egy olyan harc ez, amelyet együtt fogunk végigharcolni, és nagyon melegen üdvözlöm, 5 percre átadom a szót. Szeretnék először is köszöntet mondani, hogy ismét itt lehetek, és folytathatom a fogyatékossággal élők kért folytatott harcomat. Nagyon érdekes volt hallgatni az olasz petíciók tartalmát, hiszen hasonló folyamatok történnek ebben a két országban. Nagyon sok papírmunkát kell itt elvégezni, és ez, ez adott esetben elválasztja az embereket az igazi megoldásoktól. Itt volt a múlt októberben, és akkor is történt itt véleménycsere a bizottság és a román hatóságok között, és kaptam visszajelzéseket, kaptam dokumentumokat erről. Ez egy nagyon, nagyon nagy problémát okozó jelenség, egy komoly probléma, ez nem olyasmi, amit csak szépíteni lehet, és aztán meg lehet úszni. ...289, az román hatóságok beszámoltak arról, hogy 289 fogyatékossággal érő utazási kérelmét tudták elbírálni, és ennek a nagy részét pozitívan. Hogyha valaki először utazik Romániába, a, a, annak a szempontjából is úgy gondolom, hogy, hogy hihetetlenek ezek a, hihetetlen ez a szám, és szeretném ez, ezeket a kérelmeket valóban a saját két szememmel látni. Kíváncsi lennék, hogy az érintettek hogyan tudtak utazni. Számomra ez kicsit hihetetlen és kitaláltnak tűnik. Mindenki, aki szkeptikus és nem ismeri a történetet, október óta ami történt, azt össze tudom foglalni. Néhány fotóval illusztrálnám azt, hogy mi is a helyzet Romániában. Ez nem egy egyszeri élményt jelent, illetve valami olyasmit, amit én kitalálok, és ez a dokumentumokban sem tükröződik igazán, hogy mit is, mit, min is mennek át a fogyatékkal élők Romániában. 2015-ben renováltak Romániában egy vasútállomást, részben EU-s pénzekből is, és ezt az állomást három év alatt be tudták fejezni ennek a renoválását, viszont nem lehet hozzáférni a fogyatékossággal élőknek. Csak képzeljék el, hogy, hogy fogyatékkal élők és kerekesszékkel szeretnének Romániába utazni. Képzeljék el, hogy hogyan tudnának ott mozogni, és képzeljék el azt, hogy, hogyha valóban valaki fogyatékkal élő, és a saját országában szeretne utazni, akkor milyen akadályok elég akadályokkal kell szembesülnie. Szeretnénk közlekedni, és aztán különböző akadályokat találjuk szembe magunkat. Elmegyünk, eljutunk egy ajtóhoz, és rájövünk arra, hogy nem lehet áthaladni rajta a kerekes székkel, nincsen, nem megközelíthető, nem lehet gombokkal kinyitni olyas valaki számára, aki nem közlekedik úgy, mint az emberek nagy része. Ilyenkor segítséget kell kérni valakitől. Mégpedig nem a személyzettől, a vasúti, vasútállomás személyzetétől, hanem általában utazóktól lehet ilyenkor segítséget kérni, hogy nyissák ki az ajtót előttünk. Semmi nagy dolgot nem kérünk, csak egyszerűen meg szeretnénk közelíteni magát a vasútállomást. Tegyük fel, hogy bejutunk az állomásra, és aztán ott vagyunk a, a pénztár előtt, ahol próbálunk jegyet venni. Teljes mértékben gyakorlati kérdésekről, problémákról beszélünk. Itt is láthatják a képen, hogy valakit jegyet szeretne venni, és próbál kommunikálni ez ügyben a, a kasszánál ülővel. Azt várják ettől a szemétől, hogy tíz nappal az utazása előtt nyújtson be egy kérelmet, amelyben részletezi, hogy mik is az utazási tervei. Az uniós törvények egyébként azt mondják, jogszabályok azt mondják, hogy 48 órával előtte elegendő benyújtani a kérelmet. tegyük fel, hogy valaki átment ezeken az akadályokon, és aztán eljut odáig végül is, hogy utazzon. A legtöbb helynek esetleg, legtöbb helyet esetleg meg lehet közelíteni, azonban a következő akadálya már ott, már a, a a vágánynál találkozunk. Az is előfordulhat, hogy hogy úgy tudjuk megközelíteni csak a vágányokat, hogy egy aluljáron keresztül megyünk, viszont előfordulhat, hogy ott nincs beszerelt lift. Vagy éppen, hogyha van lift a lépcsőkön, akkor az ember próbál megkeresni valakit a személyzetből, aki útba tudja igazítani, hogy hogy, hogy is kell használni ezt a liftet. Nos, hogyha mindezeken, mindezeken az akadályokon átmegyünk, akkor még mindig nem jutottunk el a vonatig. Romániában ez nagyon sok embert érint. Ez nem egy elképzelt útvona, hanem egy valós tapasztalat. Ezt én is megtapasztaltam több tucatszor az életem során, és számos román állampolgár szintén ki volt téve ennek a helyzetnek. Miután átmentünk mindezeken a problémákon, megtalálni a vonatot, nos azt itt látják a, a képen, ennek az illusztrációját, még azoknak is nehézséget köz, okoz a vonatra történő felszállás, akik nem kerekesszékkel közlekednek. És kerekesszékkel szinte lehetetlen ezen az akadályon átmenni. A fogyatékkal élők 98%-a komoly problémákkal nézett szembe ebben az esetben, eh, hiszen eh, nem csak a lépcsők jelentettek itt problémát, hanem az ajtók is túl szűkek, eh, így lehetetlen bejutni a, a vonatba. És aztán, hogyha egyszer a vonaton vagyunk, ott a következő probléma a, a WC használata, ami szintén sok esetben komoly akadályokba ütközik. Tehát itt a fogyatékkal élők azzal az alapvető jogukkal sem tudnak élni, hogy használhassák a, a vonatokon a vécéket. Így néznek ki tehát a vonatok Romániában, és szeretném kérni a bizottságot, hogy gyakoroljon nyomást egy, ez ügyben is, mint ahogy az olasz petíciók esetében, hogy történjen előrelépés arra is fel, fel, felhívom a figyelmüket, hogy a román hatóságokat ne hagyják, hogy így folytassák ezt a gyakorlatot, és megfosszák a fogyatékossággal élőket a, az utazási joguktól. Vannak itt kivételek, és viszont a román kormánynak fel kell hívni arra a figyelmét, hogy, hogy valóban tegyen valamit az ügyben. Köszönöm szépen! a felszólalást, és most a bizottság részéről Milliószi urat kérdezem, hogy itt van-e. Önnél szó tehát. Jó napot kívánok! Ime Platenciának hívnak, és a fogyatékossággal élő egységben dolgozom vezetőként, és én fogok beszélni a bizottság részéről sajnálatos módon, amit a bizottság benyú, amit a petíció benyújtója említ, az számunkra nem jelent újdonságot. Teljes mértékben elhiszem azt, amiről beszámol. El tudom képzelni, hogy nagyon sok fogyatékossággal élő személyt érint ez a helyzet, és mi is tisztában vagyunk ezekkel a problémákkal. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy védjük az érintettek jogait, és előre mozdítsuk a, a jogok alkalmazását, azon jogok alkalmazását, amelyek, amelyeket különböző egyezmények fektetnek le. És jogszabályokkal is próbáljuk elősegíteni az ügy előre mozdítását. Tudom, hogy időre van szükség, és tudom, hogy ebben az összefüggésben nincsen már idejük, hiszen nap, nap mint nap szembenéznek ezekkel az akadályokkal, és nagyon rosszul érint ez minket is, hiszen nem tudjuk a, azonnal megoldani ezeket a problémákat, viszont azért, mert bizonyos lépéseket be kell tartanunk. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez a probléma azért van, mert különböző kivételek vannak érvényben az 1371-es jogszabály esetében is. Tehát ezeket, ezek a, rendelkezé, a rendelkezések arról léteznek kivételek, kivételezések. És úgy gondolom, hogy az új bizottsági javaslat elfogadása, ebben a javaslatban egyébként semmiféle kivételezés nincsen, most, hogyha ezt úgy fogadják el, ahogy a bizottság benyújtotta, akkor az segítséget nyújthat abban, hogy meg lehessen oldani ezeket a problémákat. Az említett problémák, illetve akadályok akadályokat nem csak segítségen keresztül lehet megoldani, nem csak a, a vonatok az épületek hozzáféréséről, megközelíthetőségéről van szó. Két dolgot szeretnék említeni, és először is azt, hogy hogy van egy vannak itt technikai műszaki specifikációk, mégpedig az ártérhatósággal kapcsolatban. Meg kell néznünk ezeket a rendelkezéseket is, meg kell néznünk, hogy megfelelőek-e a jogszabályoknak, és ez ügyben is folyik éppen egy párbeszéd különböző érintett szervezetekkel. Ez is tehát egy olyan része a problémának, amit szemügyre kell venni. Vannak-e olyan műszaki előírások, amik okozhatnak ilyen, ilyen jellegű fennakadásokat? Ezen túlmenően pedig egy európai um, egy európai megközelítésségi törvény javaslatot is benyújtottunk, ez azt is lefedi, hogy bizonyos funkcionális megfontolásokat figyelembe kell venni a mobilitás tekintetében. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek hát jogszabályok, illetve jogi eljárások is ezeknek időre van szükségük. Teljes mértékben értem, hogy milyen helyzetben vannak, és meg is mi, mi részünkről megpróbáljuk megtenni a lehető legtöbbet rövid távon is. Esetleg a konkrét akadályokra lennénk kíváncsiak, amelyek, um, amelyek benne vannak az átkel, az akadálymentességgel kapcsolatos műszaki előírásokban. és arra is szeretnék emlékeztetni, hogy ezek a műszaki előírások az új infrastruktúrára, illetve a modernizált, napra készített infrastruktúrára vonatkoznak csak. Ezt figyelembe véve tudjuk majd a következő eljárásokat lefolytatni. Említett itt bizonyos uniós forrásokat is jó lenne tudni, hogy pontosan miről is gondolt, hiszen ebben a tekintetben felhívhatnánk a kollégáink figyelmét abban a kérdésben, hogy megfelelően követték a, a, az alapok felhasználását. Tehát jó lenne, hogyha még erről több információt tudnánk kapni, azért, hogy az illetékes kollégáknak eljuttassuk őket. És azt is szem előtt kell tartani, hogy egy az, ez azonnali probléma megoldást nem jelentene nyilván. Strukturális megoldásokon is kell itt dolgoznunk, és ez is időigényes. Köszönöm. Én is köszöntet mondanék az elhangzott válaszért, nagyon nagy segítséget nyújtott és hasznos volt. Úgy látom, hogy nem sok kolléga van itt. Az a kérdésem, hogy Krupa asszony szeretne hozzászólni ebben a kérdésben. Így akkor visszaadnám a szót Rominának. Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló. Fantasztikus látni, hogy, hogy találtunk támogatást ebben a kérdésben. Az említett vasútállomást három évvel ezelőtt renoválták, és ennek ellenére nem történt meg az akadálymentesítés, ez pedig egy rendkívül sokkoló vonása ennek a, ennek a történetnek. Számos forrást, milliókat elhasznált Románia e, ebben az összefüggésben is, anélkül, hogy konkrét eredményeket tudna felmutatni. Így tehát azt szeretném sürgetni, hogy Romániát kérjék fel, hogy mutassa meg, hogy mit is tett ebben az ügyben. Ténylegesen mutassák meg, hogy milyen konkrét konkrét lépések történtek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal élők életét, hogy megkönnyítsék az utazásaikat, a mindennapi életüket. Nagyon sok társadalman teljes mértékben integrálni tudják a fogyatékossággal élőket, és Romániában nem ez a realitás, és nagyon sokan álmodnak erről. Örülök, hogy a bizottság elismeri ezt a problémát problémaként, viszont arra is felhívnám a figyelmet, hogy nyomá- Romániára is nyomást kell gyakorolni. Nos, mindig számíthat a támogatásunkra. Nagyon sok esetben, amikor fogyatékossággal élő problémáiról beszélünk, akkor, akkor egyesíteni tudjuk az erőinket a bizottsággal. Sok plusz dokumentumra még nincs más szükségünk, hanem tényleg produktív munkát kellene folytatnunk. Szeretném összefoglalni itt az elhaz, elhangzottakat. Most megkérdeztük a, a Trán bizottságot a véleményükről, és ők most dolgoznak a bizottsági javaslaton a vonatkozó jogszabály felülvizsgálata tekintetében. Holnap lesz a Transport Bizottság nak egy ülése, és közvetlen párbeszédet tudunk folytatni a kollégáinkkal abban a bizottságban a következő lépésekről. Emellett pedig szeretnénk a román kormánynak ismét küldeni egy levelet, és meg szeretnénk kérdezni, hogy az, Európa, az európai alapokat hogyan használják fel, azokat az európai alapokat, amelyek pont ezen helyzet ellen vennék fel a harcot. Arra is megkérdezünk, hogy van-e stratégiájuk, és hogyan alkalmazzák ezt a stratégiát a fogyatékossággal élő személyek tekintetében. És meg kell kérdeznünk azt is, hogy hogy milyen lépéseket tesznek még. Most a rendelet felülvizsgálás, felülvizsgálás éppen történik, és ezt eh, Romániában is tükrözni kell. Ennyit tudok, tudunk megtenni. Küldtünk levelet minden állandó képviseletnek eh, Brüsszelben, és beszéltünk velük a mobilitás kérdéseiről. 22 levél hagyta el az irodánkat. Úgyhogy ez egy olyan probléma, amin valóban fokozottan dolgozunk, és próbálunk minden követ megmozgatni, amit lehet. Tehát az ügye nem egy elveszett ügy, nyitva tartjuk egészen, és megvárjuk, hogy milyen válaszok érkeznek. Ennyit tudunk tenni, és most van még itt két kolléga, aki szeretne hozzászólni. Köszönöm még egyszer, hogy eljött, nagyon köszönöm, hogy rámutatott arra, hogy itt munkát kell végeznünk még ezen a területen, és koordinálni kell az erőfeszítéseinket másokkal, azért, hogy ez a helyzet ne állandósuljon. Hiszünk abban, hogy van az alagút végén fény. Jó utat kívánok haza, és még egyszer köszönöm, hogy eljött. A következő napirendi pont 22 petíció 0488. A petíció többszörös kémiai túlérzékenységben és az elektromágneses túlérzékenységben szenvedő betegek egészségügyi ellátásáról szól. A petíció benyújtója nem érkezett ide el közénk, viszont a bizottságot meg tudjuk hallgatni. Heráld asszonynak adnám meg a szót. Thank you. thank you for the opportunity to present the position of... Köszönöm szépen, hogy bemutathatom a bizottság álláspontját. Én a DJ Santa az egészségügyi igazgatóságról jövök. A petíció benyújtott jött az elektromágneses mezők iránti érzékenység és a különböző vegyi anyagok iránti érzékenységtől szenved, és Olaszország az ő tagállama nem ismeri el ezeket a betegségeket, és nem is kínál egészségügyi ellátást. Nos, a bizottság álláspontja a következő. Az EUMS 168-as cikke alapján a tagállamok felelőssége, hogy megszervezzék az egészségügyi ellátó rendszereiket és a közegészségügyi rendszert. A bizottság, tehát a közegészségügy területén nem kezdeményezhet jogszabályokat, nem indíthat útjukra öm, ilyen szabályok elfogadása, de ugyanakkor az elektromágneses mezők iránti érzékenység, vagy az EMF betegséget a bizottság megvizsgálja, és a bizottság iránymutatásokat bocsáthat ki, amelyek tanácsi állásfoglalás formáját ölthetik, amely pedig iránymutatás a tagállamok számára. De ezek az ajánlások nem kötelezőek a tagállamok számára. Ugyanez az ajánlás arra kéri a bizottságot, hogy rendszeresen tekintse át az elektromágneses mezőnek való kitettség helyzetét Európában. Ezt a tudományos bizottságunkkal tesszük. A tudományos bizottság több véleményt fogal, fogadott el a e kérdésben, a legutolsó 2015-ös volt, és a következtetés az volt, hogy jelenleg nincs arra szükség, hogy a tanács idevágó EMF-re e vonatkozó, EHS-re vonatkozó iránymutatásait módosítsák. A bizottság ezen felül több projektet és útjára indított a hiperszenzitivitás és az elektromágneses mezők vizsgálata érdekében. Röviden mondva, tehát a bizottság nem rendelkezik hatáskörrel, tagállami hatáskör, hogy az egészségügyi rendszereket megszervezik, illetve a betegségeket betegségnek vagy valamilyen kóros állapotnak definiálják. Köszönöm. Kollégák, Péter. Ähm, Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a lean management, a karcsú igazgatás keretén belül írhatnánk egy levelet az olasz hatóságoknak, hogy a tanács idevágó ajánlásait vegyék figyelembe. Mi nem rendelkezünk hatáskörrel, de kérhetjük az olasz jogalkotót, az olasz kormányt, hogy oldja meg ezt a kérdést. Exactly. And you... Igen, igen, teljesen egyetértek. Péter teljesen azt mondta, amit én is gondolok. Azt gondolom, hogy zárjuk le még ma ezt a petíciót. Hogyha más nem ellenzi, akkor ezt így járunk el. And uh, we move on to the next petition, which is... Már is tovább megyünk a 853-as petíció taglalására. Matthew Spiegel, amerikai állampolgár, a Free Morgan alapítvány nevében benyújtott öt aláírás tartalmazó petíciója, a tanácsi, a 33897 EK tanácsi rendelet állítólagos szólás öm, rendelet végrehajtásáról a fauna és a flóra védelmében nagyon messziről jött Spiegel úr, higgyszik vagy nem. Öm, Kaliforniából és Új-Zélandból jött, hogy a madár szárnyú delfinek, a morganok, a kard szárnyú delfinek kérdéséről tájékoztasson bennünket. Köszönjük szépen, hogy eljött. Nagyra értékelem a kitartását, az elhivatottságát, az álhatatosságát. Spiegel úr egész egyszerűen, és Spiegel úrnak is Ingrid Fiszének adom meg a szót, 5-5 percben tessék parancsoljanak. Lehet, hogy még több idejük is van, nem szorít bennünket jelenleg az idő. Tessék parancsoljanak ülnél szó. Köszönöm szépen. Nagyra értékeljük, hogy itt lehetünk, beszeretném mutatni magamat először is, aztán Matthew kollégámat. Én a delfinek eh, és eh, bálnák eh, kérdését 20 éve kutatom. Új-Zélandból jövök, de kettős állampolgár vagyok, holland állampolgár is vagyok. A Free Morgan Foundation, a Szabadítsátok ki a karcárnyő derfineket alapítványban hosszú ideje dolgozom. Matthew, aki a Free Morgan alapítvány öm, jogi képviselője, Kaliforniából jött, ő az igazgatók tanácsának a tagja. Először is Morgent szeretném bemutatni. Morgan egy, egy korszárnyű delfin. A világ a szabad vizekben született, Hollandiához közel elfogták, órákat beszélhetnék Morgan hányattatos sorsáról, de most voltak éppen a petíció lényegét szeretném felmutatni. Több EU-s állam és több EU-n kívüli állam vesz részt ebben az ügyben. Nos, ebben a konkrét petícióban Morgan Hollandiából Spanyolországba való átadását eh, <clears throat> vizsgáljuk meg, ehhez egy dokumentumra van szükség, és ez a dokumentum többek között a holland flóra és fauna törvény hatája alá tartozik. És ennek a törvénynek az egyik eh, hiányossága abban rejlik, hogy eh, bármely állatot, eh, bármely egyetet csak azért lehet megtartani, hogy szabadon bocsássák, vagy pedig, hogy tudományos kísérletre fordítsák, használják fel. Nos, Morgan továbbadásához egy tranzakciós specifikus dokumentumra volt szükség, és az Európai Bizottság idevágó jogszabálya azt tartalmazza, hogy a minden faj méreható ellenőrzését kell megvizsgálni. Matthew fog erről beszélni. Ugyanakkor számomra nagyon fontos az, hogy a tranzakciós specifikus tanúsítványokat voltak éppen azért állítják ki, hogy megakadályozzák a vadon élő egyedek fogvatartását, állat delfináriumba vagy máshova vitelét. Morgan 13 éve van a világ különböző országaiban, akvárai, akváriumaiban, delfináriumaiban, fogságban. Nagyon értékes egyedő. Megmondom, hogy milyen összegről beszélünk. Az iparág azt mondja, hogy 1 és 10 millió USA dollár közötti érték kell rendelkezik, de mint hogy Morgan egy rendkívüli génállományjal rendelkezik, 10-20 millió dollárt ér, az világ, az egész Európában, de talán az egész világon a legértékesebb egyéni állat ez, individuális állat ez. 10 orka van Európában karszárnyú delfin, és Morgan az egyetlen, aki ezt vadon született. Az EU vadállamok kereskedelmét nagyon komolyan veszi, nem olyan régen szigorították meg az akciótervet, amely tartalmazza azt a tényt, hogy a vadán élő államokkal való kereskedelem az egyik legnyereségesebb tevékenység a világon. Három fő csapás iránya van ennek az akciótervnek, a nagyobb végrehajtás, a jobb együttműködés és a hatékonyabb megelőzés. Nos, a vadon élő állatok kereskedelméről szóló szabály jobb érvényesítéséről van itt szó. A vadállatok csempéséséről gyakran azt gondoljuk, hogy vadorzók lőtték le az állatokat, vagy pedig kufferekbe tesszárják az állatokat, de bizony előfordulhat az is, hogy jegyeket adunk el delfin bemutatókra, ez is a, a csempészet tényállását meríti ki. 13 fajtát hajtott, használtak fel kereskedelmi felhasználásra, az EU-ból ezek közül három fajta él. Ezek nem egyéni állatok, hanem fajták, tehát több, egy-egy fajtában több állam van. Lássuk Morgan életét és hányatatott sorsát. A petíció nem az állat jóléttel foglalkozik, de az egyes állatok életét súlyosan eh, érinti eh, a tartási környezet. Morgan maga magát harapta meg, eh, ráadásul látjuk, hogy nyílt sebet visel, mert az orc oldalát és a fejét a medence falához verte a stressz miatt. a tanácsi 338 per 97-es rendelet hatája alá tartozik. Mindez ezt akartam elmondani. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm Ingrid, és köszönöm a szakbizottságnak, hogy meghívtak bennünket. Keresem az én prezentációmat is. So we're here today with three basic requests. One, keep the petition open. Három kérdésünk van. Tartsuk nyitva a petíciót. A bizottság vizsgálja meg a tanúsítványokat, és forduljanak az Európai Bírósághoz, hogy értelmezzék az európai jogot, nem csak Morgan konkrét esetében, az európai vadon élő állatok esetében. A kartszárnyú delfinek esetén egy konkrét példa által a végrehajtás hiányosságra akarjuk felhívni figyelmet. figyelmet. A, a, a melléklet a vadon született karcárnyú, a B melléklet az tartásban született korszárnyű dervinekről szól. A, a melléklet azt mondja, hogy a vadon született karcárnyú delfineket nem lehet eh, szórakoztatásra felhasználni. A 338 per 97-es rendelet főleg ennek a 8.1 és 8.3-as cikke foglalkozik ezzel a kérdéssel. A 8.1-es cikk azt mondja, Itt az A az mellékletben fels, felsorolt kereskedelmi célú felhasználás tilos. Pont. Bármilyen fajta állatra, fajtára vonatkozik ez, semmilyen az A mellékletben foglalt taxati felsoroláson van belül lévő állatra nem vonatkozik kivétel. A kivétel pedig eseti alapon történhet meg engedély kiadásával, és ez kivétel kell, hogy legyen a főszabály alól. A nyolcas szék hármas pont E alpontja a tudomány előrehaladásának fő célját, az F pontja a szaporítást, és a G pontja pedig a kutatást és az oktatást sorolja fel kivételi tényállásként. 8.3G-re hivatkoztak Morgan csempészei. Ez egy kétoldalú tanúsítvány. Ennek a dokumentumnak az egyszerűsége is maga a probléma részét jelenti. 2001-ben az Európai Bíróság főtanácsnoka úgy ha, nyilatkozott, hogy a es, hogy az általános szabály aluli kivételeket korlátozó mértékben, korlátozó értelemben kell használni. Tehát nagyon szűk, nagyon korlátozó értelemben kell használni. A végrehajtó rendelet a 38 per 97-es végrehajtója, a 86 per 2006-os végrehajtó rendelet amely meghatározza az nyomtatvány formáját, amely egyben a 8-as cikk 3-as bekezdése alapján meghatározott utatási, utazási dokumentum, vagy azt mondhatjuk, hogy okra passzusként ként is működik. Morgan ezzel az okra passzussal vitték Hollandiából Spanyolországba, és egy sor kivételre hivatkoztak. A 18-8-as sorban tehát voltak éppen a végrehajtási hiba vezetett oda, hogy egy összekevert, nem olvasható és több szempontot összesűrítő magyarázattal éltek a dokumentumon. Azt mondják, hogy szaporítás, tudományos cél, kutatás számára használják fel. Tehát ez a szintaxus egyszerűen csak perjelekkel választották el ezeket a kijelentéseket. Amikor 2012-ben a dokumentumot áttekintették, a probléma nem változott meg a hatáskörre rendelkező holland elsőfokon eljárású bíróság 2018. április 16-án kimondta, hogy Morgan tanúsítványát az alaprendelet 8-as 3-as szikke alapján kutatás és oktatás célra határozták meg. Ennek a hiányos végrehajtásnak az oka az, hogy világ, egyrészt világosan kell meghatározni a dokumentumon, hogy milyen kivételei okkor tényállásokra hivatkoznak, de ezt a dokumentumon nem történt meg, és ilyen módon a 8 as dokumentum az egyedüli dokumentum, amelyre hivatkoznak, és valóban a szaporítás nem szerepel a kivételi tényállások között, amelyre az állatot csempésző személyek hivatkoztak, és ezt pedig a holland bíróság a 2008-as áprilisi határozatában kimondja, az EK tanúsítványról az bíróság azt gondolja, hogy a kivételi szabályokat sem pontosítja kellőképpen, tehát már maga az holland bíróság is értelmezésre szükségesnek tartja ezeket a szabályokat. Az a kérdés tehát, hogy mi engedélyezett, és mi nem, mi végrehajtható, és mi nem. A tanúsítványt megvizsgálva nem látjuk, hogy milyen tényállásra hivatkozva engedélyezték az átvitelt eh, Spanyolországba, és ez persze visszaéléshez vezetett. Nos, Morgan várandós. Egy szóval Morgan várandós, és Morgan egy A melléklet alá tartozó egyed, és ezért viszont a utódja B melléklet alá tartozónak számít, ezért ilyen értékes. A vadon született állatok befogása és a velük való visszaélés tehát nagyon veszedelmes, és persze szankciókat is tartalmaz a kiinduló rendelet, de nem specifikálja, hogy milyen szankciókat lehet kivetni, Csupán arról beszél a kiinduló rendelet, hogy ha nem tartják be a szabályokat, szankciókat lehet kialakítani. Még egyszer azt kérjük, hogy tartsák nyitva a petíciót, kérjék be, kérjék a bizottságot, hogy tekintse át és módosítsa a tanúsítvány nyomtatványát, végezetül pedig az Európai Bírósághoz forduljanak egy végleges jogértelmezés érdekében és mielőtt megadnám a bizottságnak a szót, tájékoztatni szeretném önöket, hogy a mi szakbizottságunknak semmilyen jogköre nincs arra, hogy az Európai Bírósághoz forduljon, az Európai Bizottság fordulhat az Európai Bírósághoz, hogyha szeretnénk, a mi hatáskörünkben ez nem szerepel, mi egy nem jogi bizottság vagyunk, a non-judicial committee. De hát persze örültünk, hogy feltüntették, mit szeretnének teljesülve látni, mindezt elmondva, Remélem tehát, hogy nem csalódnak a lehetőségeinkben, de hát az alkotmányos jogunk ezt adja meg nekünk, és most pedig Rodríguez Romero-nak az Európai Bizottság nevében adnám meg a szót. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ki szeretném hangsúlyozni, hogy az érintett jogszabályok nem vonatkoznak a veszélyeztetett államok nemzetközi egyezményére, illetve ennek a végrehajtásából nem erednek, hanem sokkal inkább hazai, az EU-n belüli intézkedéseket definiálnak a vadon élő állatok kereskedelme tekintetében. Tehát voltak, hiszen itt a, a panaszos az EU jogszabály be nem tartására hivatkozik. A érintett szabályok 2001 óta vannak hatályban megvizsgáltuk a petíció fényében ezen szabályok végrehajtását a 2001 óta eltelt időben, a bizottság semmilyen súlyosabb visszaélésre nem hívták fel a bizottság figyelmét ebben az időszakban. Mi több, egy széleskörű tanulmányt is végrehajtottunk 2007-ben, mely az EU Wildlife Trade rendelet végrehajtását, a vadon élő állatokkal való kereskedelemről szóló rendelet végrehajtását vizsgálta. A megkérdezett felek, a szereplők nem hívták fel a figyelmünket semmilyen visszaélésre, és a bizottságot, még egyszer mondom, más szereplő sem figyelmeztette erre az ügyre vagy olyan ügyekre, amelyre a petens felhívja figyelmet. De a konkrét petíció fényében, és figyelembe véve az itt megfogalmazott jogi érveket, felvettük a kapcsolatot a tagállamokkal, hogy jobban megértsük a helyzetet, és megértsük az idevágó rendelet végrehajtásának módját. Nos, a tagállamok válaszából az derül ki, hogy nem látnak strukturális problémát a rendelet végrehajtásában. És a végrehajtó rendelettel sem látott problémát. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy több ezer engedély van évente, és vannak tanúsítványok is a tanács rendeletének értelmében. És úgy gondoljuk, hogy nincs bizonyíték arra pillanatnyilag, hogy itt a jelen rendeletek, a jelen jogi helyzet aláássa azt a helyzetet, amiről szóltak a petíció benyújtói. Vannak egyéni esetek, amelyről beszámoltak a kérelmezők, nemzeti módon lehet ezeket a témákat kezelni, vannak nemzeti jogsegély lehetőségek, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság általában nem egyedi esetekkel foglalkozik, hanem általában strukturális hiányosságokra figyelünk, amennyiben a végrehajtás során ilyenek jelentkeznek. Véleményem szerint itt nem volt strukturális hiányosság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igazából ki az apja ennek a gyereknek, amit várunk? Ez nagyon érdekes kérdés. Tehát itt a jelen helyzet. És nagyon fontos az, hogy sokkal jobban kell törődni a helyzettel, és azt láttuk, hogy olyan esetek is voltak, hogy itt a tréner volt a felelős, a másikban pedig a, az állatot tenyészállatnak használtak fel. A biztos válaszára, most, most nem, ezt, nem ezt kérdeztem, tehát igazából a kollégáknak szerettem volna átadni a szót, ha nincs a kifogással. Tehát Eszterasz asszony, nagyon szépen köszönöm. Itt van Javier Almunia az Europark képviseletében, és ő a vadállatok védelmének Ibériai Szövetségének is az elnöke. És Ez a válasz, amit kaptunk, igazából akkor érkezett meg, amikor már a repülőjegye is megvolt. Tehát ezzel a témával már foglalkoztunk az elmúlt ciklus alatt. És a petíciós szakbizottság előtt is volt már az ügy, akkor egy állásfoglaláson dolgozunk. Én is láttam már Morgent, meglátogattam az Európarkban három éve körülbelül, és Péter jár még bizonyára emlékszik erre az esetre. Hiszen akkor tényleg intenzíven elvitáztunk ezen, ott az Európarkban a helyszínen. És a holland kormány volt az, amely akkor a spanyol kormányzatot felkérte, felszólította, hogy foglalkozzon az állattal, és foglalkozzon az állatvédelemmel. Akkor volt egy bírósági határozat is, minek értelmében minden rendben volt. Most ismét ugyanez a téma foglalkoztat minket, és el kell mondani, hogy a bizottság értelmezése is megmutatta, hogy a kérvényezők álláspontja, amit üdvözlök, nem korrekt. Hiszen a vizsgálatok azt mutatják, hogy nem kizárt, hogy gyerekeket kaphat. Ez az orkanőstény. Tehát, hogyha jól értelmezem, ismétlem, ha jól értelmezem, az értelmezés során a bizottságnak fognak igazat adni, és ez Ütrechtben, Hollandiában is így volt. Tehát ebben az esetben nincsen olyan határ, amelyet a tenyésztés tekintetében be kellene tartani. Tehát, hogy Morgannek utódjai lennének, az rendben van. És hogy most ki az apa, azt figyelik, Hollandiában és Spanyolországban is összehangolják az intézkedéseket. Tehát itt a rendeletre történő hivatkozás nem helyén való. És már elmondtuk, hogy az igazságügyi szervek, bíróságok is értelmezték az esetet. Azt javaslom, hogy zárjuk le a petíciót, és örüljünk annak, hogy szeptemberben, hogyha óvatosan bánnak az ügyjel, akkor megoldásra kerül minket. Az ügy hiszen süket szegény orkanőstény, és nem, tud, nem tudom, hogy hogyan kommunikálhat majd a kicsinyeivel. Kíváncsiak vagyunk, hiszen reméljük, hogy minden rendben lesz majd. De én azt javaslom, hogy zárjuk most le ezt a petíciót, és az Ibériai Állatkerti Szövetségnek is megígérjük minden támogatásunkat, reméljük, hogy minden rendben zajlik majd. És ne értelmezzük ezt a dolgot félre. Hiszen kaptunk Spanyolországból, Hollandiából, a bizottságtól különféle értelmezéseket, már másodszor vitázunk a témáról, és Javier Almuniát támogatásomról biztosítom, hogy a bizottság ezt korrekt módon interpretálta. Tehát, hogyha ez nem lett volna így, ahogy ezt a holland bíróságok megállapították, akkor valószínűleg most nem erről beszélnénk, hanem egy sokkal szerencsétlenebb dologról. Évi asszony? Köszönöm, elnök asszony. Nem értek ezzel egyet. Tehát nem értek egyet azzal, amit az kolléganó mondott. Hiszen én támogattam a petíciót. Miért? Hiszen itt nem egyszerűen arról van szó, hogy egy jogértelmezés kerül terítékre, vagy hogy itt igazából valamilyen jogalkotási lakúna, hiányosság lenne. Egy vaddon élő állatról van szó, amelyet egy tanúsítványjal elszállítottak, elfogták, és kereskedelmi célok, céllal szállították. Őszintén szólva, itt három dologról van szó elsősorban őszintén szólva. Éppen ezért nekem nem túl egyszerű megérteni az itt hallott álláspontokat. És szerintem nem lehet kijelenteni azt sem, hogy itt minden rendben van, hiszen egy olyan fajjal élnek vissza, amit védeni kellene, kereskedelmi célokra használnak fel egy állatot. Most még vemhes is, és lesz majd egy kis orka. ezek további pénzügyi ösztönzőknek is tekinthetők. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell hagyni. Ezen kívül még az is fontos véleményem szerint, hogy gondolkozunk el azon, hogy világosak-e ezek a tanúsítványok. Véleményem szerint nem. És szerintem félre magyarázhatják a dolgokat ez a szakbizottság igazából nem kérhet egy formális határozatot az Európai Bíróságtól, de az Európai Bíróság ezt megteheti. És ez elég gyakran be is következik, amennyiben megvizsgálják az ügyeket. Tehát kérjük, hogy pontosítsák itt a jogszabály értelmezését, a rendelet alkalmazás, alkalmazását hogyan látják. Ájúzó asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy a holland kormány nem kérte volna a dolgot, akkor ez az orka meghalt volna. Hiszen ez a család, ez, ez az állat családban él, és korábban egyedül meghalt volna. Szerencsére ez a karcárnyú delfin átkerült az Európarkba és él. A kérdés, amely foglalkoztat minket, már eléggé gyakran előkerült. És a Free Morgan szervezet már többször előadta, előttünk is. És szeretném megismételni, amit már elmondtak, és pedig azt, hogy az Európai Unió tagállamai nem alkalmazták a megfelelő módon a rendeletet 2010-ben. Az alapítvány szerint ez, ebben nincsen benne az, amit más jogszabályok tartalmaznak, azonban ez egy olyan értelmezés, amelyet a bíróságok alkalmaznak, a holland bíróságok, az összes többi bíróság is, igazából már hoztak ítéletet, igazából itt egy saját értelmezés van, és állandóan ezt kalapálják, és azt akarják, hogy változtassák meg a rendeletet. Ennek így szerintem semmi értelme. Nem lehet egy rendeletet állandóan úgy átalakítani, ahogy ez a kedvünk szerint van. Tehát állandóan azt ismétlik, hogy rosszul döntenek a bíróságok. Tehát, hogyha a bizottság ugyanezt ismétli, akkor ez tagállami szinten nem probléma. És igazából, ha nem zárjuk le a dolgot, akkor állandóan visszajönnek, és állandóan értelmeznünk kell, és akkor mindig megjelennek ugyanezzel a témával, hogy rossz a rendelet, és hogy csináljuk végre azt, ami nekik tetszik. Tehát szerintem tényleg itt az ideje, hogy hagyjuk abba. Most nincs több jelentkezés, több képviselő nem szeretne szót kérni, és most akkor visszaadom a szót Spiegel úrnak és Fischer doktornak. Köszönöm. Azt halljuk, amit mindenki mond. Tiszteleteljesen mindent meghallgatunk, de nem értünk egyet. És teljes, természetesen azzal a képviselővel egyetértünk, aki támogat minket. Szerintem világosan kifejezésre juttattuk, hogy eh, itt visszaéltek a rendelet tartalmával, és igazából csak is egy ö, oktatási célra szóló tanúsítványról rozolt fel, és ez a tanúsítvány nem tartalmazta a szaporítási engedélyt. Tehát nem tudom, hogy miért zavasolják azt, hogy zárjuk le ezt a petíciót, amikor véleményünk szerint itt jogsértés történt. És nagyon sok helyen jelen voltunk, nagyon sok donációt gyűjtöttünk, hogy ezt az ügyet végig vigyük, és pedig az állatok értelmében, az állatok érdekében. Nem csak Morganről van szó. A bizottság is azt mondta, hogy több ezer állatról lehet szó, amelyet érint ez a dolog. Mi egy állatot figyeltünk meg, és a mai napig figyelemmel kísérjük ennek az állatnak a sorsát. Úgy gondoljuk, hogy a több ezer állat nem kap ennyi figyelmet, nincsen ennyi dokumentáció róluk. Hallottuk, hogy Morgan süket, és ezért elpusztult volna. De ez szerintem nevetséges. Nagyon sok helyre mehetett volna még Morgan. Eredetileg azt javasoltuk, hogy menjünk el egy óceánban lévő úszó állatkertbe, és itt cetek és delfinek is vannak, és Morgan is eljuthatott volna, eljuthatott volna egy ilyen menhelyre. Nagyon sok mindent említhetnénk, idézhetnénk. Nagyon sok bíróság előtt jártunk, és a határozatok mindig ellenünk szóltak. Ez nem igaz, hiszen egyet értettek mindennel, amit előadtunk, az egyetlen dolog, amit mondtak velünk ellentétben, hogy Morgant nem lehet elmozdítani. Tehát a holland bíróság értelmezése szólt ellen a mi értelmezésünknek. Nagyon röviden. Tehát igazából felmerült a kérdés, hogy ki az apa. De igazából nem ez a kérdés, hanem az, hogy kinek a tulajdonában volt az apa hiszen a SeaWorld a tulajdonos, amely az Egyesült Államokban tartja székhelyét. És itt igazából ez az Orka 15. december 2017-ben került át, miután vemhes lett Morgan. És Morgan tulajdonlása is igazolt. Nálunk vannak a dokumentumok. És itt öt férfi hímorka kerül szóba, és amikor a SeaWorld megtiltotta a további tenyésztést, akkor nem csak a három SeaWorld parkra vonatkozott ez, az Egyesült Államokra, hanem a Lower Parkra is és ennek volt egy tenyésztési szerződése a SeaWorld-del. SeaWorld pedig megváltoztatta a normákat. És a normáknak pedig ugyanolyannak kellene lennie. És igazából nem akarták ezt az ajánlást követni, szerették volna megtartani az orkát, és az apa még mindig a SeaWorld orkája és erről nem volt szó, tehát ennyit a tanúsítványról, az engedélyről. És igazából a 803 F és G pont értelmezése helyes volt. Tehát, hogy bizonyos részeket miért kezelnek máshogy, mint más részeket. Igazából erről szól a dolog. Minden tiszteletem a bizottságé, de tévednek. És mi alternatív megoldást szeretnénk. Hagyják nyitva a petíciót. Itt összeférhetetlenség van a az ügy és az ügyet vizsgálók érdekei között. Hogyha megkérdezzük a bizottságot, hogy miért nem lehet ezt átutalni az Európai Bírósághoz, akkor Visszautalok egy tanácsi rendeletre, és igazából azt szeretnénk, hogyha itt gondolkodnak el ezen. Szerintem ez egy jogos igény. A szakbizottság elnökeként nagyon nehéz helyzetben vagyok. Hiszen van még kettő tagunk, aki szavazhat. 12-nek kellene lenni, hogy szavazzunk. Tehát itt vannak, akik szeretnék lezárni a petíciót, és vannak olyanok, akik nem szeretnék lezárni. Tehát nem tudom lefolytatni a szavazást. 12 tagra van szükség ebben a szakbizottságban, és pillanatilag heten vagyunk. Ennyien. Tehát nem tudom lefolytatni a szavazást, ami azt jelenti, né, 8 tagunk van pillanatilag. De 12-nek kell lenni, különben nem tudunk szavazni és most eltérő véleményeink vannak, eltérő oldalaink vannak, és nem segít, hogy a néppárt szinte teljes számban jelen van, mert akkor is 12-en kell jelen lennünk, hogy szavazóképesek jelenünk. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, és megkérem az Európai Bizottságot, hogy tartson vizsgálatot, hogy hogyan áll a dolog. Hogy igazából a rendelet megengedi-e a fogságban tartott orkák szaporítását az oktatási és szemléltetési célokon kívül. Visszatérünk egy más alkalommal a petícióra, amikor megvan a szavazó képes tagság. Különben nem tudunk mit tenni a petícióval. Ennyit erről. Eszter az asszony? egészen egyszerűen. Mégiscsak szeretném kijelenteni, hogy ez a kérdés már elég régóta szerepel a napirendünkön, és a frakciók úgy állnak hozzá, tehát mi hatan vagyunk. Aztán itt van az EFTD és a többi frakció, és ők egyszerűen nem teljesítik kötelességüket. Ma pedig mi vagyunk többségben. Tehát de facto mi vagyunk többségben. A többieknek is itt kellene lenni, és el kellene mondani, hogy mit gondolnak. Valaki idejött Tenerifából. Itt vannak a kérelmezők, és igazából meg kell tisztelnünk őket azzal, hogy jelen vagyunk. Tehát itt vannak a kérvényezők, és megérdemelnék azt, hogy itt legyenek a tagok, itt legyenek a képviselők. Az én frakciómban többségben van. Nem a rendelet alapján, de igazából mi lezárhatjuk, és azon fáradozunk, hogy Morgannek továbbra is jó sora legyen. A frakcióm itt most többségben van. Nem az ügyrend szerint, de szeretném, hogy felvegyék a jegyzőkönyvbe. Tehát nem lehet az, úgy igazából itt ezt ennyiben hagyjuk. Of course we will reflect this in the minutes. This... Természetesen a jegyzőkönyv ezt uh, tükrözni fogja, ezt uh, biztosítani tudom. Négy év elnökölöm ezt a bizottságot, és soha nem történt meg ez még. Soha nem történt meg, hogy nem tudtunk szavazni azért, mert uh, nem jöttek el a képviselők. A zöldek nincsenek itt, a GUE nincs itt, ők kérték ezt a petíciót, ők kérték, hogy napi renden legyen, és ők sincsenek itt. És hogyha nem vagyunk határozott képesek, akkor, akkor ezt az ügyet a koordinátorok fogják kezelni. Jelen pillanatban ezt tudjuk tenni. És az irányelveink alapján ez, ez a lehetőség áll előttünk illetve ez az egyetlen lehetőség, amit én látok. Köszönöm szépen, még egy kérdésem lenne az eljárással kapcsolatban. Tehát, hogyha van egy petíció, amely továbbra is nyitva van, és aztán van itt végülis többség a vélemények között a petíció eldöntése kérdésében, Tehát nem kellene elmenni akkor a, a második irányba. Értem azt, hogy nem tudunk szavazni, mert nem vagyunk elegen. Most ezt nyitva tartjuk, ezt a petíciót, de lehet, hogy ezt még jobban körbe kellene járni ezt a kérdést. Igen, jó lenne, hogyha egy vélemény lenne, viszont itt elhangzott egy olyan vélemény is Évi asszonytól, Mm, amely azt támogatta, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, illetve a kollégái elmondták a véleményüket, mely szerint szeretnék lezárni a petíciót. És akkor ebben az esetben, normális esetben szavazást rendezünk, viszont itt most nem vagyunk, nincs 12 képviselő jelen, úgyhogy nem tudjuk megtartani a szavazást. 22-es csapdájában vagyunk, úgyhogy uh, itt a tizen- az irányelvek 15. pontját veszük figyelembe, ez pedig azt javasolja, hogy hagyjuk nyitva a pet- petíciót, és aztán koordinátoroknak adjuk el további döntés érdekében. Péter, arra szeretném kérni, hogy elnökként természetesen figyelmes, figyelmeztesse a hiányzó képviselőket, a hiányzó frakciókat. Az így nem működhet, hogy valaki azt kéri, hogy egy petíciót vegyünk napirendre, és aztán nem jelenik meg a petíció tárgyalásánál. Vannak itt tehát olyanok, akik a távolmaradásukkal tűnnek ki, de ez így nem elfogadható, és a petensek szempontjából is tiszteletlenségről tesz bizonyságot. Jó lenne, hogyha itt minél többen lennénk jelen, és főleg azok, akik a petíciót támogatták, illetve napirányra helyeztették. nagyon furcsa helyzetben vagyok, soha nem történt ez még meg velem négy év alatt, hogy ebbe a helyzetbe kerültem volna. És az egyetlen dolog, amit tenni tudok, az az, hogy hogy az irányelveket veszem figyelembe, a házszabályt, és azt fogjuk tenni tehát, hogy ezt az ügyet visszajuttatjuk a koordinátorok elé, és a következő ülésen, júliusban ők fognak, ők fognak dönteni a petíció sorsáról. De addig is szeretném, szeretném köszönetet mondani, hogy megtették ezt a hosszú utat, és mindenkinek köszönetet mondok, aki érdekelt ebben a témában, aki figyelemmel kíséri Morgan sorsát. Köszönöm szépen, hogy mindezt elkövették, amit eddig tettek Morgan érdekében akár itt, akár másutt. És jó utat kívánok haza! És mielőtt tovább mennék a napi renden, azt kell, hogy mondjam, hogy a lehető legjobb titkársággal dolgozhatunk együtt. Fantasztikus a titkárság, Mindenkinek köszönetet mondok, aki ezt előkészítette másodpercek alatt. Így eh, legalább úgy tudtuk ezt befejezni, ezt az ügyet, ahogy az korrekt. 0392-es eh, eh, petícióra megyünk át, 21-es napi rendi pont, 18 um, állati jólétért küzdő aláíró szervezet nevében benyújt, lett ez a petíció benyújtva, és a tejelő tehének a tehenek jólétéről szól. 5 percre adnám át majd a szót, adnám meg a szót a petíció benyújtójának, de először is megvárjuk, hogy mindenki elhagyja a termet, aki nem szeretne maradni. Okay, so Mr. Stevenson, the floor... Stevens úr, öné a szó 5 percre. Adom meg önnek a szót. Nos, a Brum professzor azt mondta a jelentésében, hogy a tehenek jóléte a második legnagyobb jóléti kérdés az Unióban. Ebben a kontextusban sajnálattal veszem tudomásul, hogy a bizottság válasza, amelyet a március 28-án jutatott el a szakbizottságunknak, nem tartja fontosnak, hogy további lépéseket tegyen ebben a kérdésben. A bizottság tartott egy a tagállamok számára egy workshopot októberben, de ezt végül is csak kezdetként vehetjük figyelembe, venni, vehetjük figyelembe. Ez nem a munka végét jelenti. A 98 per 58-as irányelv azt mondja ki, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az állattulajdonosok megtegyenek minden lehetséges lépést azért, hogy megfelelő módon tartsák az állataikat, és megkíméljék őket a, a sérülésektől. Novemberben a bizottság kiadott egy, egy jelentést a tehenek jólétéről, amelyben megállapították, hogy az elmúlt 40 évben megduplázódott a, a tejelő tehenek által nyert tej, és egyre több, azt is megállapították, hogy egyre te, több tehén szenved különböző betegségektől amelyek többek között az emésztésüket érintik. A bizottsági jelentés azt is megállapította, hogy nagyon elterjedt betegség a tejelőteheneknél a tőgygyulladás. A sántaság is egy komoly problémát is jelent a tehenek esetében, és a legtöbb sánta tehén folyamatosan szenved. Mi is végeztünk kutatást, és kiderítettük azt, hogy számos tehenet rendkívül rossz körülmények közt tartanak, sebek borítják őket, illetve sérültek. Nagyon gyakran kis tereken tartják őket, nagyon szűkös hely áll rendelkezésükre, így azt jelenti, hogy meg is sérülhetnek, hogyha például rácson állva kényelmetlen pozíciót foglalnak el. Néhány tagállamban a teheneket szinte az év egészében belső terekben tartják, tehát a nap 24 órájában egész évben. Ez a bizottság jelentése a teljelő tehenek helyzetéről, és ilyen gyönyörű kép található itt a borítón, viszont nagyon sok tehén soha nem kerül ebbe a helyzetbe, hogy ilyen gyönyörű mezőn legeljem. Múlt novemberben végeztünk felméréseket, megnéztünk kilenc konkrét farmot, ahol a, tejelő te, a, a tehenek tejéből parmezán sajt készül többek között. Sokkoló helyzetekkel álltunk szemben, nagyon koszos volt a, a tehenek istálója, és nagyon rossz állapotban voltak. Tehát ahogy ezt mondtam, hogyha megnézzük a bizottsági jelentést, és összevetjük a saját vizsgálatainkkal, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy csalódottak vagyunk a bizottság hozzáállásában, hiszen úgy gondolják a bizottság részéről, hogy nincs szükség további lépésekre ezen a téren. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy komoly lépésekre van szükség, és azt is arra is kérnénk itt a szakbizottságot, hogy tartsa ezt a petíciót nyitva, illetve ösztönözze a bizottságot arra, hogy irányelvet bocsásson, illetve iránymutatást bocsásson ki arra tekintve, hogy hogyan kellene tartani ezeket a teheneket, hogy jobban meg lehessen felelni a vonatkozó rendelet rendelkezéseinek és biztosítani lehessen a tehenek létét, illetve el lehessen azt kerülni, hogy, hogy fölösleges sérülésektől szenvedjenek. Vannak iránymutatások más állatfajok tekintetében, például az, a sertések tekintetében, a tejelő tehenek esetében is ugyanezt meg kellene tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm Stevenson úrnak, és Guzmá úr képviseli a, a Santa Fe igazgatóságot, öné a szó. Jó napot kívánok mindenkinek. Lengyelül fogok felszólalni, úgyhogy megadom az időt, hogy felkészüljenek erre. Hölgyeim és uraim, ahogy ez elhangzott Stevenson úrtól, a bizottság, bizottság folytatott intézkedéseket, lépéseket a tejelő tehenek jól léte érdekében itt az Európai Unióban. Ami pedig a jogszabályokat illeti, az alap, az alapot a 98 per 58-as tanácsi uh, irányelv jelenti, illetve van egy rendelet is, Ez a 82 per 2004-es jogszabály a hivatalos ellenőrzési intézkedésekről, amelyek a tejelőt tehenek, illetve nem csak a tejelőt tehenek, hanem az állatok jólétének ellenőrzésére vonatkozik. Nos, az a, azt a következtetést tudjuk levonni, hogy vannak itt jogszabályok, eh, amelyek lefedik ezeket a területek, területeket, viszont ezeket a tagállamok valósítják meg. A bizottság pedig minden, el, minden lehet tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy támogassa a tagállamokat a végrehajtás érdekében. A végrehajtás eh, azonban, ahogy az elhangzott, a tagállamok kompetenciájába esik. Különböző ellenőrzéseket, auditokat végeztünk, például 2013-ban ellátogattunk Ausztriába, 2015-ben öt látogatásra, auditra került sor. Az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Lengyelországban többek között. A látogatások, az ellenőrzések célja az volt, hogy ellenőrizni tudjuk azt, hogy a, a, a vonatkozó jogszabályok valóban célra vezetőek-e, és biztosítani tudják-e azt, hogy az állatok ne szenvedjenek aránytalanul. Illetve azért is folytattuk ezeket az ellenőrzéseket, hogy ellenőrizzük a az állatok jólétét. Ezekhez a jelentésekhez, az audit jelentésekhez hozzá lehet férni a bizottság weboldalain illetve készült egy felülvizsgálati jelentés is, amelynek a vég az össze, a következtetései a következők. A tagállamok rendelkeznek a megfelelő eszközökkel a, az állatok jólétének garantálása érdekében. Tehát van egy megfelelő eszköztáruk, vannak jogi eszközeik, szankciókkal élhetnek, illetve jelentések állnak a rendelkezésükre. A 2017-es dokumentumban ezt, illetve 2017-ben tartottunk egy workshopot november környékén, és itt Ezt a workshopot a Santa Fe igazgatóság rendezte Írországban. Különböző tagállamokból érkeztek szakértők, és lehetőségük volt arra, hogy szemügyre vehessék, jobban megvizsgálhassák a rendelkezésre álló jogszabályokat az állatok jóléte tekintetében. többször is kihangsúlyozásra került, hogy a tagállamok felelősek ezen a területen, és hogy rendelkezésre áll egy megfelelő eszköztár azért, hogy javíthassanak a tejelő tehenek jól létén. Szükség van az oktatásra, a tájékoztatásra, be kell vonni a gazdálkodókat ebbe a folyamatokba, ezekbe a folyamatokba fel kell hívni a figyelmüket az állatok jólétének fontosságára. A bizottság úgy érzi, hogy nagyon sok minden történt a helyzet felülvizsgálása tekintetében, és csak bátorítani tudjuk a tagállamokat, hogy illetve minden érintettet, hogy folytassa a, az eddig megtett lépéseit. Illetve javítson a lehetőségeken. Azt is hozzátenném, hogy az elmúlt év januárjában a bizottság létrehozott egy állatjóléti platformot. Számos tagja van ennek a platformnak, és megnyílt előttük az a lehetőség is, hogy júniusban, tehát ebben a hónapban egy találkozásra kerüljön sor különböző tagállamok szakértői képviselői vettek eh, ezen részt, illetve NGO-k képviselői és az ágazat képviselői is. És talán ez volt a lehető legjobb fórum a jó gyakorlatok cseréjére, Két alcsoport jött létre. Az egyik alcsoport az operatív kérdéseket veszi figyelembe, az állatok szállítását, és ezen a héten volt a platform harmadik egyik csoportjának a találkozója. Itt a sertések jólétéről beszéltek. Ezek a testületek eh, tehát eh, arra fognak koncentrálni, hogy olyan szabályokat hozzanak létre, olyan szabályokat eh, szerkesztenek, amelyek hozzájárulnak a, az állatok jólétének elvitásához. Az Európai Bizottságnak megvan a kötve a keze az erőforrások tekintetében, az emberi erőforrás tekintetében. nem tudunk elég emberrel dolgozni, és éppen ezért a platform résztvevőit bátorítanánk arra, hogy hozzák, hozzanak létre csoportulásokat, ezek a csoportok tudj, tudnák elvégezni ezt a ezeket a feladatokat. Például a lovak és a kutyák jóléte tekintetében is. Elnézést, milyen platformról beszélt? Egész pontosan nem értettem. És a második kérdésem az lenne, hogy mire is utal a platforma? A parlamentre, vagy pedig egy más platforma. Na én, nos, én egy um, uniós platformra utaltam, az jóléttel kapcsolatban jött létre ez a platform, mégpedig a, az Európai Bizottság döntése kapcsán. Eh, januárban alakult meg ez a platform, és az első találkozóra június, múlt év júliusában, júniusában került sor. Novemberben történt meg a második találkozó, és június 21-en 21-én lesz eh, még egy találkozó. Hidrokaitis eh, biztos úr is részt fog venni ebben és itt is látok néhány résztvevőt a platformtól. Minden tagállam küld ide küldötteket, illetve az ágazat és az NGO-k is képviseltetik magukat, illetve privát szakértők is jelen részt vesznek. Jelenleg a platform, platform információcserét szolgál. De a jó gyakorlatokat is így cserélik, illetve új gondolatokat szereznek. Köszönöm szépen! Nos, hát a mi intézményünkben van egy intergroup, az állatjóléti intergroup, amely kvázi a frakciókon fölül állva működik. Ez is egy hasznos uh, csoport lehet az önök számára de nem akarom tovább húzni ezt az ügyet, hanem megadom a képviselőtársaimnak a szót. Evi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy, nagyon sok vizsgálatot folytattak le az elmúlt évben sok üzemeltetőnél, de aktivisták is végrehajtották ezeket a vizsgálatokat, illetve hivatalos ellenőrzéseket is végettek, és ez kiderítette minden egyes esetben, hogy az intenzív állattartás különösen a a szarvasmarhák tekintetében nagyon drámai helyzet van az intenzív állattartásban túl öm, sok állat van egy kis helyen, az állatok megsebzik magukat. Nem veszik figyelembe az állatjóléti szabályokat. Egyszerűen nem mehetnek ki a szabadba legelni a tehenek, hanem egész életüket egy zárt istálóban töltik. Nos, az az irányelv, amelyről ma beszélünk, ez ugye a 95 85-ös. Ezt lehetne javítani, de még inkább alkalmazni kellene. Voltak éppen a bizottságnak egyértelmű, világos iránymutatásokat kellene kiadni a állattartók számára a sertés és a szarvasmarha ágazatban. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos ez a petíció, melyre fel, melyben felhívják a figyelmünket ezekre a visszasságokra, és érdekes volna ezt a, a platformhoz is forma, fordulni, megtudni, hogy a platform tisztában van ezzel a helyzettel, hallottak-e rólam, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy az állat jóléti szabályokat minél inkább betartsák. Az Intergrup, a parlament állatjóléti intergrupja éppen ezzel a kérdéssel foglalkozott nem olyan régen. Teljesen világos, hogy az ágazatban milyen nehézségek mutatkoznak. Végezetül pedig jelezni kell, hogy ez az ágazat is a profit maximalizásra törekszik. És sajnos Európában egy olyan helyzetet élünk meg, ahol a híres hírhet eh, nyugat voltak éppen a saját forrásait eh, aknázza ki, az állatok eh, jólétén, jólétének árán próbálja a profitot maximalizálni, fittyet hányva fenntartható tartási és környezeti eh, módszerekre. Azt gondolom, hogy az európai mezőgazdaság és állattartás jövője pedig nem az ilyen eljárásokban rejlik. Köszönöm Leonóra! Péter Jár kér még szót. Tessék, Péter, köszönöm szépen állatjólét. Joggal szított nagy vitát a társadalmainkban. Különböző vélekedések vannak arról, hogy mi is, mit is jelent az állatjólét. Evi asszony azt mondja, hogy profitorientált. Én magam is gazd, gazda vagyok, és inkább azt mondanám, hogy ne a profitról beszéljünk, hanem a nem fajta jellegű tartási körülményekről. De a kisebb gazdálkodók és a kisebb gazdálkodók nem képesek a technológiájukat átalakítani. Tehát most nem mondjuk azt ilyen egyszerűen, hogy a nagy lenni gonosz kis lenni jó, mert bizony lehet, hogy ebben tévedünk, éppen ez a példa mutatja, hogy a kis gazdálkodók nem tudják az állatoknak megfelelő öm, feltételek mellett tartani az állatokat. Javaslom, hogy forduljunk tényleg a parlamenti intergrupphoz, az állatjóléti mm, csoporthoz, ez a frakciókon felül működik, kérjünk tőlek szakvéleményt, és amikor megkapjuk a szakvéleményt, gondolkodjunk tovább a petíció sorsáról. I don't have anybody else. Más nem kér szót. Kérje még más a szót. No. Okay, then I, let, me, let me give the floor back to Mr. Stevenson for two minutes. Visszaadom Stevenson úrnak a szót két percben. Köszönöm szépen jó és célra vezető volna a petíciót az Intergruphoz adni. Ők megvizsgálták már ezt a kérdést, és a fejős tehén jólétről aggájaikat hangsúlyozták. De hát az Intergroup nem rendelkezik egy olyan felhatalmazással, mint az önök szakbizottsága. Éppen ezért arra kérném szerényen, de határozottan a önök bizottságát, hogy tartsák nyitva, ezt a petíciót, ne engedjenek az ügyből, és vizsgálódjanak a bizottság irányelvének, illetve a jogalkotók végrehajt, irányelvének végrehajtása fölött. Az irányelv azt mondja, all reasonable steps, minden logikus lépést meg kell tenni az állattartónak. De most már itt az ideje annak, hogy definiáljuk, hogy melyek ezek a reasonable steppek. Hogyan lehet a a piszkos körülményeket, a különböző betegségeket, a hámsérüléseket, a sántítást elkerülni. A bizottság készített egy jelentést, de itt hátradőlnek, azt mondják, hogy itt eddig tartott a munkánk. Nem. A munka itt kellene, hogy kezdődjön, hiszen ezen felismerések alapján lehet biztosítani, hogy a fejüsteheket jó körülmények között tartják. Azt hiszem egyéb iránt ez nem csak a fejős tehenekre, hanem mindenfajta tartott állatra vonatkozik, hogy méltó körülmények között kell őket tartani. Igaz ez egyébként az előző, az okráról szóló petícióra is. Összefoglalom tehát. Kimerítettük az Animal Intergroup lehetőségeit, illetve ők kimerítették a lehetőségeiket, tisztában vannak a helyzettel, de egy valamit nem próbáltunk meg, a Európai Bizottság által létrehozott állatjóléti platformhoz nem juttattuk el ezt a petíciót. Küldjük tehát el nekik ezt a platformot, és javaslom azt is, hogy Andrúj Kajtesz biztosnak is jut, írjunk egy levelet, kihangsúlyozva, hogy maga az irányelv jó, de nem kellőképpen alkalmazzák a tagállamokban és hogy bizonyos iránymutatások segítenének a tagállamoknak is, abban is, hogy a legjobb gyakorlatokat is megosszák egymással, és lépésről lépésre előrehajladjanak. Ennyit tudok most tenni, tudunk mi, a petíció szakbizottság tagjai, hiszen látom, hogy bólogatnak a kollégák tenni, tehát így járunk el, és az unkon vál a hangsúly, járunk el. Köszönöm szépen, Stevens úr, hát tényleg nem... Öm, nagyon sok vidámsággal tölt el egy ilyen történet, de mégiscsak a jövőbe tekintő örömmel és pozitív felütéssel számolt be erről a nehéz helyzetről, tehát remélem, hogy mi hamarabb eredményeket is fog látni. Köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunkba. Minden jót kívánok hazaútjához. A következő petíció pedig a 475-ös petíció több állatvédelmi szerv nevében. 464 aláírás tartalmaz a um, kobor kutyák elhanyagolásáról Bulgáriában. Márta Georgieva, a petíció benyújtója, üdvözlöm a szakbizottságunkban, 5 percre megadom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos kellemetlen képeket kell, hogy mutassak önöknek, de először meg szeretném köszönni a tagoknak, hogy lehetővé tették azt, hogy a petíciót bemutathassam a civil szervezetem nevében. Nagyra értékeljük az önök szakbizottságának munkáját. Az Európai Parlament egy európai az kóbor állatok és kedvtelésből tartott állatok kezeléséről egy 2012-es irányelvet fogalmazott meg, kihangsúlyozva azt az alapvető célt, hogy a kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok kezelésé egységes legyen. Sajnos 2012 óta, mióta ezt az állásfoglalást, tehát állásfoglalást elfogadta a parlament, a problémát nem csak, hogy fennállt, hanem súlyosbodott is. Nem csak Bulgáriában, hanem sok keleti és déli tagállamban. Hiányzik az állatjóléti szaktudás, és ezek az állató, államok a szerződés 13. cikkét és az, Amsz, és az Amsterdami Szerződés 13. cikkét és az EUMS eh, idevágó cikkét eh, sértik meg. Lássuk most már mi a helyzet Bulgáriában. Bulgária 2008-ban fogadott el állatjóléti cikket, eh, az állatok kínzásáról büntető tényállás jött létre 2011-ben, de ezt nem alkalmazzák. És a fő probléma az, hogy az állatközegészségügyi hatóság nem felel meg a ráhárult, ráhárított kötelességeknek. Ez az a hivatal, amely a közegészségügyi és biztonsági EU jogszabályoknak kellene, hogy érvényt szerezzem. Bulgáriában azt látjuk, hogy a kedvtelésből való állatok illegális tenyésztését, eladását és tulajdonlását nem ellenőrzik, e, még akár a veszettségi oltásról sem gondolkoznak. Éppen ezért e, komoly közegészségügyi kockázatokkal jár -e ez a helyzet, és persze nem csak a bolgárok számára. Az kutyákat így e, tartják, köt, ö, semmilyen ellenőrzések nem vetik alá, láncra kötik ki őket. Van egy weboldal, 3000 kutyát lehet itt találni, például a kutya a harcra is hirdentnek ezen a honlapon kutyákat, pedig ez egy, ez egy tiltott tevékenység. Illegális kenelekben tenyiszték ezeket a kutyákat. Egyszer léptek fel a hatóságok, amikor az Európai Parlament egy tagja felszólamolt ebben az ügyben. Ennyit tehát a kutyákról. Az állatok kegyetlen kezelését maguk a hatóságok végzik, a gyepmesteri hivatal, tehát a szófiai gyepmesteri hivatal elfogadhatatlan körülményeket teremt, szörnyű körülmények között tartják a kutyákat, kivéreztetik őket, éjségharcra kényszerítik őket, elhaláloznak. A nemzeti médiumokban a legtöbb fénykép már megjelent, és a nemzeti állami jóléti, állatjóléti szabályokat súlyosan megsérti. Mondom még egyszer, az önkormányzati gyepmesteri hivatal mégis a helyzet fennáll. Olyan rossz a helyzet, hogy a bolgár hatóságok most már eh, valóban szabotálják az intézkedéseket. Ők azt gondolják, hogy egész addig, még fennáll a problémám, addig sok öm, fennáll a probléma, és öm, egy fenekatlen öm, fazékként szórják bele az adófizetők pénzét ebbe a gyepmesteri telep működtetésébe, de hát ez nem működik. Például ezen a fényképen azt látjuk, hogy nem etette az vemhes lovakat a tulajdonos, és ezek meghaltak. Miközben pedig ezen lovak tartását EU pénzekből finanszíroztuk. Ez történik tehát akkor, amikor az európai adófizetők pénzét olyan hatóságoknak adják át, ahol az állatjólétet nem előnőrzik. Évek óta fordulunk a hatáskörre rendelkező hatóságokhoz, hogy tegyenek lépéseket. Még az ombudsmanhoz is fordultunk. Több mint 11 ezer aláírással ellátott levelet küldtünk a minisztere tanácsnak, és 2015-ben pedig az önkormányzat, a közigazgatási bíróság ítéletet hozott, de ezt a mai napig is nem alkalmazzák. Ebből láthatják, hogy minden eh, nemzeti szintű jogorvoslati vagy jogvédelmi lehetőséget kiaknáztunk, nem tudunk már a bolgár jogrendben többet tenni az állatok jólét érdekében. Az Európai Parlament közel áll az állampolgárokhoz. Kérjük ezért önöket, hogy gyakoroljanak nyomást a bolgár hatóságokra, hogy változtassanak a helyzetem. Kérjük az Európai Bizottságot, hogy kövesse a parlament idevágó határozatát a keftelésből tartott állatok és kóbor kutyákról szóló állásfoglalását, illetve hogy szerezzenek érvényt a hatályos jogszabályoknak és tartsák nyitva a petíciót. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Hallgassuk most hát meg a bizottságot. Kúzmán asszony, parancsoljon Kúzmán asszony. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a petíció benyújtójának. Nagyon jól mutatta be a petíciót, nagyon jól rávilágított az ügy lényegére. Annyit mondhatok, hogy személyesen drámaian megrendített, amit mutatott. Én is állattartó, kutyatartó vagyok, van is kutyám, nagyon szeretem a kutyákat, tartok is egy kutyát, de hát ez csak a személyes véleményem. De most a bizottság nevében szólok. A bizottság az állatok jólétét épp úgy a kóborállatok, vagy pedig a kedvetelésből tartott állatok jólétének szabályozását szabályozásáról a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel, a bizottság tehát aggódva nézi fejleményeket, de nem mi felelünk ezért, ráadásul az egyezmény, amelyet idézett, az Európa Tanács hatájában került elfogadásra. Az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel annak érdekében, hogy a tagállamoknak az Európa Tanács egyezményé betartandó viselkedését ellenőrize vagy nem. Egyedül csak a nemzeti hatóságok tudnak itt fellépni és lépéseket foganatosítani. Köszönöm, és még egy valami. Ebben a kontextusban ugyanakkor beszéltem már az, az állatjóléti platformról, csütörtökön tartunk találkozót, szeretettel látjuk Önöket, illetve kérem, hogy el, látogassanak el a weboldalunkra, írják be a Google-ba, hogy googlizzák meg, hogy Európai Unió jól állatjóléti platform, és az Európai Bizottság honlapján pedig egy külön kis fül vezet a platformhoz, ráadásul a weben követhető streamingben az ülésünk, csütörtökön, júni 21-én 9.30-kor kezdődik az ülés. Miért említem ezt itt? Azért, mert jól lehet az Európai Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a kobor kutyák jóléte tekintetében, a platform tagjai önkéntes alapon egy csoportot hoztak létre, amely az internetes kutyakereskedelemmel, az internetes kutyavásárral foglalkoznak, és ezt szeretném egyrészt mondani. Megemlíteném még, hogy a kedvencek internetes árusítása egy nagyon nagy probléma pillanatnyilag. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válcisz úr, köszönöm szépen angolul beszélek. Mindenek előtt biztos vagyok benne, hogy mindenkit nagyon megérintenek ezek a képek. Itt nem csak egy bulgár esetről van szó, vannak Romániából, Olaszországból hasonló esetek, és úgy tudom, hogy vannak spanyol petíciók is például. Tehát mindenek előtt az lenne a legjobb, hogyha ezeket a petíciókat összegyűjtenénk és csoportosítanánk. Másodszorban, igen, amit a bizottság mondott, igen, mégiscsak van az egészségügyi kihatás esetében kompetenciája. Hogyha nem szabályozzák a kutyák és a egyéb háziállatok szaporítását, és bárhol árusítani lehet őket, akkor előbb-utóbb az európai polgárok egészségét veszélyeztetik, és ez pedig igenis az Európai Bizottság kompetenciája. Ezen kívül ezeket a kutyákat határokon át csempészik, autókból, teherautókból árusítják Németországban, Ausztriában, olyan országokban, ahol az emberek szeretik a kis házi kedvenceket, és ahol jó árat fizetnek értük. És vala, akárhogy is nézzük, ez csempészés. Végezetül pedig végezetül pedig a kutyák vagy a egyéb háziállatok tenyészete illegálisan ellentmond a legálisan tenyésztett állatoknak. Igazából a legálisan tenyésztett állatoknál tudjuk, hogy ki a tulajdonosa, kivel tenyésztették a kutyát, mi van, mit, tehát igazából mindent tudunk az illegális tenyésztés esetében, semmit nem tudunk, nem tudjuk visszakövetni a tenyésztőket, nem tudjuk visszakövetni a tenyészet eredetét. Tehát én nem csak azt szorgalmazom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, hanem azt is, hogy azon petíciókhoz soroljuk, amelyek ugyanebben az irányba mutatnak. Igen, itt nem egy jogi testület fog döntéseket hozni ami a szakbizottság. De például az Intergroup egyik pozitív vetülete az, hogy szinte az összes párt képviselője aggódik az állati jólét tekintetében, és eh, általában össze összegezzük az erejünket, összefogjuk az ereinket, hogy mégis csak egy jogi procedúrát indítsunk el, hogyha az Európai Parlamentből van egy megfelelő állásfoglalás. Tehát szerintem ez mindenképpen egy jó kezdőlökés lenne az állati jóléttel foglalkozó intergroup részéről. Nemrég például a fejős tehenek jólétéről beszéltünk, de ide nem sikerült bevonni az összes ilyen témát. Tehát nagyon fontos az, hogy tovább vigyük ezt a dolgot. És elképzelhető, hogy az Intergroup mégiscsak valami jó eredményt elérhet. Köszönöm szépen, és ismét mielőtt Marino Burnak átadom a szót, tehát mi nem tudunk jogi eljárást kezdeményezni. A bizottság megteheti, mi nem. Tehát nekünk semmilyen felhatalmazásunk nincs. Most Marino Burr, öni a szó. Hát nem túl jó nap ez a bolgár képviselők számára ebben a szakbizottságban de olvastam a petíciót, és láttam, hogy hol van itt a probléma. Tehát itt a lényeg az az, hogy itt láthatatlan szenvedésen mennek át az állatok, a házi állatok. De próbáljunk hasznosak lenni. Először is, mielőtt elkezdődött ez a vita, az állati jóléte foglalkozó intergrupnak is volt ehhez hozzászólni valója. És közvetlenül idéz minket, és pedig azt, hogy ezzel a témával foglalkozunk. És utalnak a 2012-es Európai Uniós határozatra, ahol a bizottságot felszólítják, hogy tegyen valamit. És eddig igazából a bizottság nem nyújtott be semmilyen jogalkotási kezdeményezést a házi állatok érdekében, egészségének érdekében. Tehát itt nincsen jogalkotási kezdeményezés, de van egy nyilatkozat, és éppen ezért ez a petíció igazolja, hogy igenis van egy foghi az európai jogalkotásban. Igazából itt frakcióm nevében beszélek, de ez teljes mértékben egybevág a saját személyes álláspontommal. És igazából azt hallottuk, hogy amit az európai polgároknak nem akarunk elmondani. Tehát itt van egy nagy probléma, mi szimpatizálunk önökkel, de semmi jogi, illetve jogalapunk nincs, hogy bármit csináljuk. És főleg azon emberekről szólok, akik ide fáradnak, és előttünk előadják eh, fájdalmaikat. De most szeretnék eh, áttérni közvetlen eh, javaslatomra, ez pedig az, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. Tudom, hogy nincs időnk, tudom, hogy nincs pénzünk misszióra, hogy elmenjünk Bulgáriába, de egy személyes missziót igenis végrehajthatok. Amikor meghívtak a kollégáim az Intergroup részéről, akkor el tudtak jönni velem. Tudom, hogy nem volt hivatalos, de néha nem hivatalos látogatások többet érhetnek el, mint bármi más. Emlékeztetnünk kell az Európai Bizottságot arra, hogy a 2012-es állásfoglalás és egy másik javaslat, amely összefügg jelen helyzettel. Tehát szeretném megkérdezni, hogy valaki nem érez valamilyen késztetés, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát, hogyha valaki nem érez késztetés, hogy lezárjuk, ezt a petíciót ne zárjuk le. Igen, nincs meg a szavazóképes részvétel, nagyon fájdalmas témáról van szó, rendszer szintű problémáról van szó, ezzel a bizottságunk ma nem tud foglalkozni, de hagyjuk nyitva. Hiszen egy nyílt petícióval folytathatjuk a harcunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát nagyon nehéz megosztani, de én kívánom a legjobban itt az egyhangúságot, és sokkal gyakrabban kívánom az egy, a egyhangú jelenlétet. Pirinski képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. a kérvényező egy olyan harc után érkezett el hozzánk, amely során mindent kimerített. És egy nagyon komoly problémáról van szó, amely elsősorban a nemzeti hatóságokra vonatkozik. És ez nagyon sajnálatos, hiszen az ügy nagyon súlyos. És senkit sem hagyhat mély fájdalom nélkül. Úgy gondolom, hogy a kérdés lényege az, hogy a szakbizottság mit tart megfelelő cselekménynek, fellépésnek. A kérvényezők itt igazából két dologról szóltak, hogy a szakbizottságunk tárgyalja meg a petíciót, ez történik most, és a második pedig, hogy vizsgáljuk meg a helyszínen azokat a problémákat, amelyeket éppen bemutattak. És itt van egy olyan igény is, hogy legyen egy tényfeltáró látogatás, ahogy Malinov úr említette. Egy egyemberes tényfeltáró bizottság is elképzelhető. De Szerintem mindenképpen szorgalmazni kell Malinov úr javaslatát, és szeretnék mindenkit felszólítani, hogy fáradozon azért, hogy legyen egy tényfeltáró látogatás, hiszen nem bolgár problémáról van szó, hanem igazából egy általános jellegű problémáról van szó. Elnök asszony, az Európai Parlament 2012. júliusi állásfoglalása világosan kifejezésre juttatja, hogy a kedflérésből tartott háziállatokról szóló ajánlást ratifikálják a tagállamok, és a bizottságot is felszólítják egy következő bekezdésben, hogy fáradozzon egy jogi keret létrehozásán. És nagyon fontos az, hogy fellépjenek az állatok nyilvántartásának harmonizációért. Ide tartozik például az oltási, a sterilizációs program. Nagyon fontos, hogy legyen egy lista a tanúsított menhelyekről, kennelekről, legyenek oktatási és tájékoztató programok az iskolákban, és igenis legyenek komoly szankciók azon tagállamok ellen, amelyek nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak. Nem igaz, hogy a bizottság itt nem tehet semmit. Tényleg semmit nem tehet a bizottság egy témakörben sem, ez hihetetlen. Ahogy Malinov úr is mondta, ez igazából a felelősség totális elhárítása nem akarok itt erősebb nyelven fogalmazni, de szerintem a bizottságnak itt minden lehetőséget meg kellene vizsgálnia. Másodszorban pedig nézzük meg, hogy hogyan tudunk mindent elérni, ami hatalmunkban áll. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amit ebből kihallok, az az intergroup álláspontja, amit sajnos csak ma kaptunk meg. Évi asszony. Grazie Presidente. Eh, io sono contenta di sentire... Eh, Elégedett vagyok, hogy hallottam a kollégákat. Gondol, fenntartom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, hiszen megérdemli a figyelmünket ez a tény. A múltban is sok ilyen petíció került elénk, de ezeket lezártuk, azért, mert a bizottság azt mondta, nem rendelkezünk jogkörrel, hatáskörrel, nincsen európai jogszabály, erre vonatkozólag ne foglalkozzunk vele. Számos ilyen petíció jutott el hoznánk, ezeket lezártuk az elmúlt évek alatt, Most azt látom, hogy a kollégák támogatóan állnak hozzá, és azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy most már mi, mint petíciós szakbizottság is hallassuk a hangunkat. Számos tanulmány készült erről a témáról, és látjuk, hogy mennyire foglalkoztatja az állampolgárokat ez a téma. Éppen ezért markánsan hallatnunk kell a hangunkat, és kérjük a bizottságot, hogy készítsen el egy jogalkotási terve, jogszabálytervezetet, illetve a parlamentet pedig ösztönözök arra, hogy egy állásfoglalást készítsen. Köszönöm szépen! Ahogy látjátok, Györgyeva asszony Nagyon erős támogatás van az egész helyzet megoldására, és ezt nagyon hallottuk szóban, képen. Tehát most visszaadom a szót önnek, hogyha szeretne reagálni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném minden tagunknak megköszönni ezt az álláspontot. Tényleg letaglóz minket ez a dolog, és nagyon megérintett a vita. Azonban inkább átadom Papadopova kollégának a szót, aki bulgárul, bulgárul szeretné összefoglalni a helyzetet. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget. Azoknak is köszönetet mondok, akik támogattak minket, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ez a probléma fontos. És pedig nem csak arról van szó, hogy nem akarjuk a kóbor kutyákat az utcákon észrevenni, hanem az európai polgárok egészségéről van szó. Ez egy érzelemmel teli ügy. Azok a képek, amelyeket láttunk a bolgár utcákról, a bolgár házak tájáról, ezeket minden nap látnunk kell. Ezen okból kifolyólag az Európai Bizottsághoz szeretnénk fordulni, és pedig azzal a kéréssel, hogyha döntenek, akkor gondoljanak arra, amit most mondtunk. Mindenképpen küldenünk kell Andrukaitis biztosnak egy levelet a témáról, de nem, nem, nem, nem, nem jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Elnézést kérek, németül fog beszélni. Úgy gondolom, hogy kollégáim elképzelései kiválóak. Jónak tartom azt az elképzelést, hogy menjünk el Bulgáriába, és hogy ott legyen egy tényfeltáró misszió. Én egészen spontán felajánlanám támogatásomat ehhez, hiszen kóbor kutya szakértő vagyok, ötször jártam Romániában, mindent megnéztem, és azt is láttam, hogy Balcescu úr véleményem szerint a parlamentben, a bukaresti városi közgyűlésben, miután fellépett a parlamentben, menekült az országból. Az íre pedig azt tette fel a pontot, hogy Oprescu fő polgármester az állam ötödik legfontosabb embere, körülbelül másfél hónap után el kellett, hogy hagyja a, a munkahelyét. Tehát itt még megpróbálok valamit a kollégáimmal létrehozni, hogy valami legyen, történjen a kutyák érdekében. Tehát nem csak a bolgár kóbor kutyákról beszélünk. Ez a szörnyű helyzet, ez egész Európában megvan. Tehát, hogyha a kollégák úgy óhajtják, a néppárt és az SND részéről úgy hallom, hogy szeretnének egy tényfeltáró missziót tartani, akkor már többségben vannak a szakbizottságunkban. Tehát akkor ez már többség. Tehát akkor vegyék komolyan. Hozzátok el a koordinátorokat, tegyék rá a dolgot a listér rá, és akkor jövőre lesz egy tényfeltáró misszió hiszen ez azért erősebb, mint egy egyszemélyes misszió. Tudom, hogy ön Malinov úr egy nagyon nagyhatalmú ember, de hogyha egy formális missziót alakítunk ki, akkor tényleg megváltoztathatjuk a helyzetet sokkal jobban. Hogyha a szakbizottság így dönt, akkor ezt a koordinátorok jelenlétében megbeszélhetjük. Szerintem ez egy jó ötlet. És így már megvan a többség a két legnagyobb frakcióval. Azonban Andrui biztosnak is szeretnék egy levelet küldeni, ugyanúgy, mint az előző esetről, és az Európai Bizottság platformjához is eljuttatom ezt, amely létezik. Hiszen az állati jóléte foglalkozó intergrupnak igazából nincsen sok lehetősége, de azért szeretnék visszatérni arra, amit ők ebben a nyilatkozatban állítanak, és pedig azt, hogy azt szeretnék, hogy a parlament részt vállaljon az érintettek megbeszélésében, amelynek során kiértékelik a helyzetet, és megpróbálnak megfelelő megoldást találni. Tehát szerintem ez egy nagyon jó lehetőség az Intergroup részéről, hogy megpróbálnak valamit tenni. Tehát akkor szeretném elküldeni az információt hozzájuk, hogy az információ maradjon. Nagyon fontos az, hogy írjunk a bolgár élelmiszerbiztonsági szervezetnek is, hiszen a szakbizottságunknak 2017-ben küldött válaszukban azt jelezték, hogy a kóbor kutyák problémája elsődleges fontossággal bír. Tehát szeretnék megtudni, hogy azóta mit csináltak, hogy elküldték nekünk ezt a levelet. Tehát akkor nyomást gyakorolunk a jövőben is, és megkérdezzük, hogy milyen konkrét intézkedéseket tettek, vagy nem tettek. Lehet, hogy ez lesz a missziónk értelme. És szerintem ez az, amit most tehetünk. Mindenképp támogatja ezt, hogy így járjunk el? Igen, akkor ezt tesszük. Köszönöm szépen. És akkor a következő petíció, amely a 720-as. De most minden kérvényezőnek megköszönöm, hogy eljöttek hozzánk Brüsszelbe, és köszönöm, hogy mindent megtesznek annak érdekében, amit itt is képviselnek, és hogy ennyi fórumon keresztül vitték az ügyüket. Tehát akkor köszönöm még egyszer, is nagyon kellemes utat kívánok haza. Most akkor a 26-os napi rendi pont, a 720-as petíció, a FAM vélemény petíció az algériai Tindufban akaratuk ellenére fogva tartott nők helyzetéről van szó. Örülök, hogy átadhatom 5 percre a szót. Muchas gracias.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 Köszönöm szépen. A bizottság képviseletében van itt valaki, jönni a szó. Köszönöm szépen, angolul fogok beszélni. Ez valóban egy rendkívül fontos téma, és nagyon szépen köszönöm a prezenciót, prezentációt. A külügyi hivatal, amelynek Mogherini asszony a vezetője, is foglalkozott ezzel a témával, Algériában is, illetve Brüsszelben is. Folyamatosan figyelme kísérjük az emberi jogok alakulását azon a területen is. Ez az ügy egyébként nők jogaihoz is kapcsolódik, ez egy más dimenzióból teremt fontosságot a kérdésnek. Ismerjük a Human Rights Watch jelentést is, illetve az ajánlásokat, amelyeket ebben a tekintetben megfogalmaztak és a petíciót is nagyon alaposan olvastuk el. Jelenleg nincs semmiféle független információs forrásunk azzal kapcsolatban, hogy a Polisario Front aktív szerepet töltene be ezekben a korlátozó intézkedésekben a fiatal hölgyek ellen. Minden esetre megvizsgáljuk ezt az ügyet, azt tudjuk, hogy már így is történik mediáció, különböző felek vesznek részt a közvetítésben. Talán nem a... Talán ezt ellenőrizni kellene, viszont folynak abban a tekintetben közvetítések valóban, hogy ezek a hölgyek megválaszthassák a saját akaratukból az életük, életvitelüket. Spanyolországgal is folytatunk tárgyalásokat, illetve elkötelezettek maradunk a, a, az emberi jogi párbeszédek keretében is. Köszönöm szépen. Én köszönöm a hozzászólást, és most meg, megadnám a szót a képviselőknek Eszterász asszony, de előtte Pezera asszony lesz az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet mondanék a petíció benyújtójának is azért, hogy itt van ma a körünkben, és beszámolt a tindufi realitásokról, illetve arról, hogy mi rejtőzik a, a tények mögött. Örülök annak is, ami a bizottság részéről hangzott el, örülök, hogy a bizottság valóban elismeri, hogy itt mik zajlanak, és foglalkozik a megoldási lehetőségekkel is. Szeretnék arra is rámutatni, hogy a Polisario Front milyen felelősséggel bír ebben az összefüggésben magukat, saját magukat demokratikus hatóságnak hívják azon a területen, alkotmányjal is bírnak, és ezt az alkotmányt sérti meg ez a helyzet. A mozgásszabadságát sérti meg, és így tovább egyéb jogokat. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, illetve emlékeztetni arra, hogy a, a Polisario Front itt a, a, mm, a párbeszédet folytató fél és részesül uniós forrásokból is, uniós ország, a tagállamok elismerik a Polisario Frontot. De hogyan tudjuk őket elfogadni, hogyha, illetve elfogadni az álláspontjukat, hogyha azt állítják, hogy ebben az esetben nincs semmiféle mozgásterük, nincsenek olyan törzsi szokások, amelyek a nemzetközi egyezmények felett állnának. Például az F, a női nemi szervek megcsokítására is gondolhatunk itt. Ezzel is vannak egyezmények, illetve tiszteletben kellene tartani az emberek, a nők jogait, nem szabadnak kényszerházasságot alkalmazni semmilyen esetben. És arra is figyelmeztetnék, hogy az EU tagállamai, illetve az EU aláírta az isztambuli egyezményt, amely mindezen kérdésekkel foglalkozik. Így tehát az ebből következő tényekkel számolnunk kell. Köszönöm a, a bizottságnak, hogy valóban próbál részt venni ezekben a folyamatokban de szeretném ezt a bizottságot is felkérni, hogy gyakoroljon nyomás Spanyolországba, főleg azért, mert éppen egy új kormány kezdte meg a munkáját. Ezt az említett kislányt is, kislánynak is meg kell adnia az állampolgárságot, és nem szabad elfogadnunk az ilyen eseteket, amelyekben a, a biológiai család dönt a lányok, a lányaik sorsáról. Ezek az esetek a befogadó családokat is nagyon megviselik. Itt 50 családról, illetve 50 érintett hölgyről, lányról beszélünk, így 50 családról is. És azt mondanám ennek a bizottságnak, hogy illetve kifejezném a reményemet abban a tekintetben, hogy, a, hogy további testületek, szervezetek segítségét, illetve a spanyol kormány segítségét is igénybe tudjuk venni. Köszönöm szépen, ezt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is támogatni tudom a kollégámat. Először is köszönetet mondanék a, a petensnek, hogy eljött ide a körünkbe. Egy olyan területről beszélhatunk, amelyben mindenképpen bele kellene avatkozni az EU-nak, illetve az Európai Parlamentnek is, számosokból kifolyólag. Családok sorsáról beszélünk, A családokról, akik befogadtak gyerekeket, akár átmenetileg, akár hosszabb időre, és egyes esetekben például egészségügyi ellátást biztosítottak, finanszíroztak számukra, így aktívan részt vettek ennek a, ezeknek a lányoknak az életében. Támogatták őket, velük voltak, ha szükség volt rájuk. És amikor ezek a lányok betöltötték a 18. évüket, és aztán visszatértek a a táborukba, ahol a család, családjaik élnek, akkor elvesztették a szabadságukat. Elvették tőlük a szabadságukat erővel, és fizikai, illetve sérült a fizikai, illetve a pszichológiai integritásuk. És mindez a saját biológiai családjukban történt, éppen ezért elkendőzték ezeket az eseményeket az érintett hatóságok. Emberi jogok megsértéséről beszélhetünk itt, az emberi méltóság, az emberi szabadság megsértéséről. Elvették tőlük a, az irataikat, a papírjaikat, és az egyik szülő azt mondta ma, hogy a Szahara közepén, hogyha elveszik tőled a dokumentumokat, akkor ez emberrablás számba megy. Nem egy igazi emberrablás, de mégiscsak megfosztják az embert a szabadságától. Tehát kényszerítették ezeket a, a lányokat és nőket arra, hogy feladják a szabadságukat, és feladják a jövendő életükkel kapcsolatos reményeiket, elvárásaikat, az életüket is veszélyeztetik a jelenlegi körülmények. Nem mozoghatnak szabadon, megsértik a társadalmi jogaikat, illetve a gondolati, a vallási szabadságjogaikat. Az érintett családok panaszt emeltek az ENSZ-nél is, és Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára is beszélt Maloma ügyéről az emberi jogok megsértésének összefüggésében éves szinten megjelenik egy jelentés a biztonsági, biztonsági tanástól, amely ezzel a területtel foglalkozik, ezzel a problémával foglalkozik, azok nőkkel, akiket az akaratuk ellenére tartanak fogva. Nem régen Nobel békedíjat is kiosztottak nekünk, és a petíciós bizottságnak mindig arra kellene törekednie, hogy harcoljon az igazságért, amennyiben a petíció benyújtójának részéről tapasztalhatjuk ezeket a helyzeteket. nem csak azon családok érintettek itt, a, ebben az esetben, akik itt vannak ma velünk, hanem nagyon sok család kerülhet ebbe a helyzetbe. Tehát itt befogadó családokról beszélünk, nagyon jó lenne, hogyha nem kellene más családoknak is ezen keresztül menniük. egyes családok másokat figyelmeztettek azért, mert azért, hogy a többi családnál elhelyezett lányok ne kerüljenek hasonló helyzetbe. Ezért kérnénk Mogherini asszonyt, hogy, hogy lépjen fel ebben az ügyben, és arra kérjük a spanyol kormányt, hogy lépjen fel ebben a kérdésben. A spanyol kormány egyik tagja, aki az emberi jogokért, az emberi jogokat képviseli a spanyol kormányban. Ő is tegyen lépéseket. Azzal szeretném lezárni a hozzászólásomat, hogy a spanyol kormánynak levelet kellene írni a Polisario Fronthoz, illetve az algériai kormányhoz, és meg kell győznünk a Juncker bizottságot arról, hogy, hogy avatkozzon bele az eseményekbe. Szeretném az egyéb szervezeteket is megkérni arra, hogy avatkozzanak bele. Röviden szeretném még kifejteni a véleményem, ahogy jól értettem, így spanyol állampolgárokról beszélhetünk, akik megkapták a spanyol állampolgárságot. Képzeljük azt el, hogy mi itt ott állnak, itt ülünk, elutazunk valahova, és aztán ott nem, nem engednek szabadon, ott ülünk a sivakatak közepén, és, és nem tudnak minket kihozni, illetve nem történik semmi ebben az ügyben, hogy kihozzanak minket ebből a helyzetből. Nos, itt ténylegesen emberrablásról beszélhetünk, spanyol állampolgárokról beszélünk, uniós állampolgárokról, valóban elvitték őket, ahonnan nem térhetnek vissza. Ez hihetetlen, elképzelhetetlen. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy itt az elhang- elhangzott érvek helyesek, megfelelő lépésekről kell még gondoskodnunk. Vannak itt különböző lehetőségek, és ezekről beszélnünk kell hogy viszont, hogyha nem teszünk semmit, tehát saját magunk hitelét rontjuk. Mit ér ebben az esetben akkor az uniós állampolgárság? A nők bizalma, bizal, nők is, ezek az érintett nők is tanúbizonyságet tették a, a bizalmat, hát kifezték a bizalmukat, amikor hozzánk fordultak ők is eh, nyilvánvalóan hisznek abban, hogyha, hogy valahogy eh, kikerülhetnek ebben a, ebből a helyzetből. Tehát el, ez lenne itt a reakcióm, el kell járnunk ebben az ügyben, és remélem, hogy a politikai, a rendelkezésre a politikai csatornákat ki tudjuk használni. Esetleg eh, pénzügyi nyomást is gyakorolhatnánk, hiszen mégiscsak a saját állampolgárainkról van szó, nem hagyhatjuk őket cserben. Thank you very much. Köszönöm szépen, Terik Ábrasz úr. Sorry. Thank you, Chair. Uh, yo no, no conozco de cerca. Hát nem ismerem persze az összes részletet <clears throat> ebben az ügyben, de hát tényleg hihetetlen mindez, amit hallottunk. <clears throat> És Én magam is azt gondolom, hogy tisztázni kell ezt a helyzetet teljesen a bizottsággal értek egyet, meg kell vizsgálni, hogy ki is felel mindazért, ami történt. A Polisario Front, vagy ki? És van itt még valami. Nem tudom, hogy Spanyolország milyen lépéseket foganatosított, vagy tette valamit. Spanyolországnak kell elsősorban tenni valamit. Hát elnök asszony, engedelmével. Egy valamit szeretnék kiemelni. A szülők és a gyermekei kapcsolatáról. Teljesen mindegy, hogy biológiai szülők, vagy pedig nevelőszülők, és a gyermekek akár kiskorúak vagy nagykorúak, a közöttük lévő kapcsolatot gyakran más rossz szempontból vizsgáljuk. Azt állítjuk, hogy a szülőknek joga van a gyermekükkel kapcsolatban. Nem, a gyermekeknek vannak jogaik, kötelezettsége a szülőknek van. Ez alapvető, ezt nem, e fölött nem szabad átsíkelni. Teljesen mindegy, hogy biológiai gyermek, vagy pedig örökbefogadott gyerek, a gyermekeket védeni kell, ők rendelkeznek jogokkal, és a szülők, akár biológiai, akár nevelő szülők rendelkeznek kötelezettségekkel. Azt nem értem most ebben az ügyben, hogy a bizottság milyen lépéseket fog tenni, nem értettem ezt. Most nem állítom, hogy nem volt világos, de én nem értettem. Most ilyen gesztusokat tesznek majd, amelyel szolidaritásokat fejezik ki, vagy pedig tényleg nyomást lehet gyakorolni majd a, azokra, akik a problémát okozzák, akár a családok, akár a poliszárió Front. Vagy pedig a spanyol kormány, vagy az algériai kormányra kell nyomást gyakorolni, nem tudom. De hát mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezen lányok, ezek, ezen nők megkapják azt a lehetőséget, hogy két jogukkal éljenek. Egyrészt hogy elmondják, hogy elrabolták őket, vagy sem. Úgy tűnik, hogy ezt elmondhatták, de meg kellene ezt ismételniük. Másodszorban pedig, hogy ez megtörtént, akkor a szabadsághoz való jogukat kapják meg. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a két joggal élhessenek? Köszönöm, Ayala Sanders asszony. Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést szeretnék kérni, ugye későn jöttem. Abszolút támogatásról szeretném biztosítani a kérvényezőket, a petíció benyújtóit, a petenseket, ezek mind ugyanazok. Úgy gondolom, hogy Spanyolország hogy kimondhatjuk, hogy ezek a fiatalok eljöttek Spanyolországba, először csak nyáron maradtak, azután pedig ott maradtak a családoknál, és egyszerre csak, amikor visszamentek a nyári táborra, megakadályoztak, hogy visszautazzanak Spanyolországba. Még a nagykorúakat is mondván, hogy ők nem kulturális látogatásra jöttek, hanem hazatértek, és ott tartották őket. Emberi jogaikat lábbal tiporták tehát. Kérdezem, mit lehet itt tenni? a rendelkezésemre álló információ alapján azt mondanám, hogy itt elsősorban a nőjogi szakbizottság válaszát kell figyelembe venni. De az emberi jogi szakbizottság és a külügyi szakbizottság is bevonandó a munkában. Elnézést, hogyha a bizottság képviselője már elmondta, hogy milyen lépéseket tervez tenni, akkor erről lekéstem, de még egyszer mondom, nem látom, hogy hogyan tervezzük a következő lépéseket, milyen következő lépéseket tervezünk megtenni másodszorban. Azt is, azt is tudni szeretném, hogy a szövegből, amit olvastam, úgy derül ki, hogy a poliszárió kvázi partnerünk, vagy legalábbis párbeszédben vagyunk velük. Másrészt pedig hát ők felelnek a fogvatartásért, nem? Kérdezem tehát, hogy az asszonyunknak volna -e lehetősége, hogy megfontolását, aggáját fogalmazza meg a poliszárió front irányába. vagy az ENSZ menekültjügyi főbiztossága, az UNHCR, vagy nem tudom kihez kellene fordulni, hogy ezt az áldatlan helyzetet orvosoljuk, hiszen fiatal nőket tartanak akaratuk ellenére fogságban. Ráadásul ezeket az embereket eh, ezeket a fiatal nőket gyakran örökbe fogadták, és tisztában vagyok vele, hogy az örökbefogadó vagy vendéglátó családok milyen reménytelen, reményvesztett, kilátástalan helyzetben vannak. Tehát lássuk, hogy kik a tárgyaló partnereink, és tegyünk róla, hogy valamit változtassunk ezen az ügyön. Nagyon nehéz itt bármit is tenni, valóban de most megadom ismét Maria Elizé Pavon Mulero asszonynak, a petíció benyújtójának, meghallgatta a kollégákat. Kérem, hogy mondja el, mit akar hozzátenni, mindehez utána én fogadom, foglalom össze a petíciót. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni a családok nevében, hogy lefolytatták ezt a vitát. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy érdeklődést mutattak e téma iránt, és próbálják megérteni ezt a bonyolult helyzetet. Kérem önöket, könyörgöm önöknek, arra biztatom és sürgetem önöket, hogy ne feledkezzenek meg ezen nőkről, hiszen arról van szó, hogy a nők a táborokon kívül mondhassák el a szabad véleményüket, hogy vissza akarnak-e térni Spanyolországba, vagy nem. A poliszári ugyan azt állítja, hogy ők ezt akarják, itt akarnak maradni, hazatértek. Hátat fordítottak a bűnös nyugatnak. De hát azt kell mondanom, hogy egész addig, amíg a táborban vannak, addig nem fogják tudni szabadon elmondani a véleményüket. Hogyha mondjuk videókat látnak, már pedig fognak látni ki videókat, ahol a lányok azt mondják, engem nem raboltak el, gondoljanak arra, hogy milyen feltételek mellett forgatták a videókat. Mondjuk a fiú testvére készítette ezt a videót, és a fiú testvére lehet, hogy rákényszerítette arra, amit mondott. Tehát kérem, hogy vegyék figyelembe a körülményeket, és tegyünk valamit közösen. Mi segíthetünk önöknek abban, hogy kapcsolatot teremtsenek, és építsünk hidat, amelyen kimenekülhetnek a lányok a táborokból. Köszönöm szépen, köszönöm az ideig végzett munkájukat, köszönöm, hogy beleálltak ebbe az ügybe, támogatták a befogadó családokat, igyekeztek tisztázni ezt a kérdést, megoldani végre ezt az áldatlan helyzetet. Folytassák a munkájukat, nagyon nehéz összefoglalni ezt a ügyet, de egy-két dolgot tehetek. Ne felejtsünk kezünk meg arról, hogy a lányoknak van joguk, nekünk kötelezettségünk van, ahogy valaki bölcsen mondta. Nos, ennek fényében és felismerésével küldjünk egy levelet a spanyol kormánynak, mielőtt a Nőjogi Szakbizottságtól, az Emberi Jogi és a Külügyi Szakbizottságtól be nem kértünk véleményt. Egyelőre csak a FAM szakbizottság válaszolt. A droa és az AFET-hez ne forduljunk, mert ez ideig nem adtak választ. De, tehát ez nem vezet sehova, de a spanyol kormánynak igenis küldhetünk levelet, amelyben kihangsúlyozunk a bilaterális párbeszéd fontosságát, hiszen Spanyolország egy olyan ország, hiszen Spanyolország egy szuverén állam, Algéria is egy szuverén állam, Szóval e két szuverén államnak kell kitárgyalni ezt a dolgot. Mogherini asszonyhoz is fordulunk, hogy mediáljon ebben az ügyben, és minden egyes kapcsolatában, amelyet teremt, vesse fel ezt a kérdést. Ezen felül pedig küldjünk el egy levelet a Polisáriónak. legyenek tisztában azzal, hogy hogy mi is foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Legyenek tisztában azzal, hogy nem feledkeztünk meg a lányokról. Megírjuk ezt a levelet, a Podiszáriónak Járjunk így el, rendben van, köszönöm a támogatásokat, és köszönöm a petíció benyújtóinak, hogy ide utaztak Brüsszelbe, köszönjük a munkájukat, és köszönjük, hogy folytatják ezt a munkát a jövőben is. Mindenkinek kellemes estét kívánok, és a mai ülést ezennel lezárom.